Colleagues. Kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük a munkát. Nagyon munkás délutánunk lesz. Sokat szavazunk. A figyelmüket szeretném a témánkra irányítani. A szavazást kezdjük. Először is a 23-assal kezdjük, és pedig az előadó kérésére. Ez egy vélemény tervezet, a DEVE az illetékes, a együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozítása terén adók és fejlesztés területén Marielle de Sarnes volt az előadó. Kérem, ne kaszinózzanak, foglaljanak helyet. Készítsék elő a szavazókártyáikat, mindjárt kezdem a szavazást. Can't start without seeing every... Tehát, ha mindenki leült, akkor kezdjük. going to keep silent and to sit. So first, keep silent, second. Tehát akkor mindenki készítse elő magát. Az egyes módosító. Kérem. Az egyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. A kettes módosító mellette. A kettes módosító a hármas mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hármas. The vote is open. Megnyitom a szavazást. No, it, it, is, it is already done. Már megtörtént. Tehát a hármast ellenőrizzük. Lehet, hogy megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. A hármas módosító ellenőrizzük. Tehát a hármas módosítóról szavazunk. Nem működik. Okay in those windows. Okay, vote is closed. You told me when the vote is closed. Okay, the vote is closed. Zárom a szavazást. And the result is... Az eredmény... Elfogadtuk. Amendment... A négyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizni, ellenőrizni, ellenőrizzük. Négyest. Megnyitom a szavazást. Please keep silent, otherwise people will... Maradjanak csöndben, különben nem tudunk szavazni. Zárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító. Részenként szavazunk az első rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. A második rész mellett ellen tartózkodás ezt ellenőrizzük a második részt. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. a hetes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a hetest. A hetes, megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Eight. Nyolcas módosító. Mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Kilences módosító. Ez oka fogyott. Tízes. Mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk a egyes számú kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 11-es mellett ezt visszavonták. A 12-es, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 13-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 13-ast. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 14-es módosító mellett, 14-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. A 15-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os. Megnyitom, ellenőrizzük. Megnyitom a 16-ot. Zárom. Elutasítva. Igazuk van. Ez a 16-os volt, most a 17-es. Mellett. Ellene. Tartózkodás. Ezt egyértelműen kell mutatni. Ellenőrizzük. A 17-es módosító. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom, zárom, elutasítva. 18-as módosító, mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 19-es mellett, ellen, elutasít, elfogadtuk. A 20-as ez egy szóbeli. A szóbeli módosító ellen kifogás, nincs elutasítás. Köszönöm. Két szót tennék hozzá az 5A-hoz. És az IPA pozitív hatását csak is közép és hosszú távon lehet érezni majd a vám tarifák visszavételével. Tehát itt a közepes és hosszú távon a betoldás. Közép és hosszú távon érezhető. A hosszú távú ott volt, tehát itt igazából csak is a távút. Tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 21-es mellett, ellene, elfogadtuk. 21-est ellenőrizzük, 21-est ellenőrizzük. Most. Zárom a szavazást. Elutasítom. A 22-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. A 23-at visszavonták. Igen, visszavonták, igaz? Kazakul, igen. 24-est visszavonták, a 23-ast visszavonták. A kettes számú kompromisszumos módosító. Van egy szóbeli a szóbelit meghallgathatjuk, nincsen kifogás ellene. Akkor lehet. Dartmouth örlje nemet mond, tehát eh, valaki ellenzi a szóbeli módosítót? Köszönöm szépen. Egy szóbeli módosítást tennék, a következőt. Tehát az egyéni országok esetében a hatékony adó beszedés az OECD modell értelmében kell, hogy történjen. Tehát a tőke és a jövedelem esetén. Tehát emellett itt kötelező az egyes országok haladását felülvizsgálni, illetve az adó beszedésnél az OECD modell egyezmény legutóbbi frissítésével összhangban. Harlem Dezir? Igen, elnök úr, elnézést. A, nem a szóbeli módosítóval kapcsolatosan van észrevételem, hanem itt jelezik a kollégák, hogy szám, meg kellene számolni, hogy hányan szavaznak frakciónként. Tehát a legnagyobb szavazat mennyiség miatt. amendment replaces the... A szóbeli módosító eh, kiváltja a korábbi módosítót. Tehát nem tudom eh, ezt itt szétválasztani. Okay. How, how? You want to try? Just try to see that everybody is here. ah, uh, eh, Arlem Desir is requesting. Arlem Desir azt kéri, hogy elég szavazó tag van-e jelen. Tehát most tegyünk egy virtuális szavazást. Virtuális szavazást. Most virtuálisan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tehát teljesen mindegy, hogy, hogy mire szavaz, hogyan. Yeah, there's one extra EPP now. There is one extra EPP. Igen, a néppártól egyen. Egyél többen szavaznak. Tehát nem mehetek visszafelé. Önökön múlik, de amit feljegyeztem, az ezt mutatja, tehát a képernyőm ezt mutatta, hogy van egy plusz szavazat. Tehát ne tűnjenek többnek, mint ahányan vannak. Who is going to abstain from... Ki fog tartózkodni? Rendben. Köszönöm, Harlem Dezir. Na most akkor szavazunk a szóbeli módosítóról. Igen? Ki kér szót? Janik Zsadó. Excusez-moi, euh, président. Mikrofon kérnék szépen. Elnézést kérek. Na most sok szavazásra került sor, és hát egy szavazatokon múlottak a szavazatok, ö, és az a kérdésem, hogy a szavazóknak a létszáma kihatással volt az eredményre, vagy sem? Um, so far. Eddig nem volt probléma az ellenőrzésig, és hogyha lenne, hogyha szavaztunk, és nem vonja senki se kétségbe, akkor nem mehetünk vissza. Nem csinálhatjuk vissza. A szavazás az végleges. Akkor szeretnék áttérni most a szóbelire. Martin Kazak. Tehát ez a kettes kompromisszumos módosító mellette ki van. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk a 45-ös, 46-os visszavonták, elnézést. És itt, tehát a kettes most, a kettes kompromisszumos módosító, nem értem, hogy mit akar. A, a szóbeli módosító? Igen, most erről szavaztunk. Tehát megállapodtunk, hogy az AMC 2-ről részben szavaz, részenként szavazunk. Nem. A szóbeli módosító helyettesíti a meglévőt. Tehát én csak azt szeretném mondani. Tehát a 23-as módosító után meg, megállapodtunk, hogy a AMC 2-es, tehát a 2-es kompromisszumos módosítóról külön szavazunk. Nem. Nem tehát ez a kettest, a szóbeli a kettest helyettesíti. Amiről most szavaztunk, a kettes kompromisszumos módosító, amelyet Martin Kazak módosítója leváltott. Elnézést, elnök úr, hogy itt vitázom. De megállapodtunk, különben nem engedtük volna meg, hogy a szóbeli módosítót előterjessze. Biztosították, hogy ezt itt elválasztják de én garantálom a szabályok betartását. Tehát eh, ne vonja kétségbe a döntéseimet. Elmondtam, hogy a kettes kompromisszumos módosítóról szavaztunk, amelyet a szóbeli helyettesített. Tehát a szavazás megtörtént. A végszavazás a véleménytervezetről mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tehát 22-en szavaztak mellette, 4-en ellene, nem volt tartózkodás. Térjünk vissza. A normális napirendre. És akkor nézem a saját szavazólistámat. Itt uh, egy tanácsi döntésre vonatkozó Tehát itt az EK és a csendes óceáni államok közötti ideiglenes partnerségi megállapodásról szavazunk. David Martin az előadó, két módosító van, de igen, azonosak. azt mondták, hogy először a állásfoglalásról szavazunk. Tehát egy állásfoglalás tervezetről szavazunk. És a 16-os módosítóval kezdjük. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító, ez okafogyottá vált, 18-as hm, mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellett, ellene, 21-es. 21-es. Huszonegyes. Visszatérünk a 20-asra mellette, eleme. Tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett, ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellett, 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Ez az én hibám volt. 24-es mellett. 22-es. 22-est ellenőrizzük. A 22-est. Tehát a 22-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 23-as módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26-os. Részenként szavazunk, első rész mellett. Mellett, ellene, ellene tartózkodás elutasítottuk az első rész. A 26-osról szavazunk elektronikusan az első részről. A néppárt ne próbáljon csalni. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Második rész. Ki támogatja? Ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 27-es, ismét részenként szavazunk, első rész mellett, ellen. Kérem, megismétlem, a néppárt meg tudná oldani A 27-es első része mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es. Megnyitom a szavazást. És zárom a szavazást. És elfogadtuk. Második rész. Kérem, tegye fel mindenki a kezét, különben nem tudom, mi a helyzet. Második rész mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. 29-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 31-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A 32-es mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, akkor a 32-est. Megnyitom a szavazást. Megnyitom, zárom. Elfogadtuk. Harminc hármas mellett ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett ez okafogyott a 36-os is. a 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést! vissza kell térnünk a 39-esre. Van egy szóbeli módosító. Valaki ellenzi, hogy fölvegyünk egy szóbeli módosítót? Nincs ellenzés. Andri Kiene asszony. Köszönöm, elnök úr. A szövegben benne van a szóbeli módosító, remélem mindenki Elolvastad de Olvassam fel? Nincs rá szükség. Megvan a szövegben. Itt bizonyos országokat nevesít. Tehát akkor ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát most a 40-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. A 42-es ismét szóbeli, ugyanaz. A szöveg megvan, valaki ellenzi a szóbeli módosítót. De megvan a szövegben. Itt igazából azért ellenzem, mert nem szeretném, hogyha tehát az alapelveink vannak ellene. Tehát akkor úgy, mód, úgy szavazunk a módosítóról, ahogy az eredeti szövegben benne volt. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellett ellene tartózkodás. Mi volt a néppárt szavazata? Akkor szavazunk megint. A 43-as van terítéken. Kik támogatják? 43-as. 43-as mellett. Ellen? Tartózkodás. Ellenőrizzük a 43-ast. Megnyitom. Vote is close? Zárom. Óriási többség fogadta el. 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es szóbeli módosító. Valaki kifogásolja a szóbeli módosítót? Nem. Akkor szavazunk róla. Tehát ez a 47-es szóbeli módosítója mellette. De a szóbeli mindig helyettesíti a korábbi módosítót, tehát a 47-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös. Ki van mellette? Kérem jelezik láthatóan, hogy ki van mellettem. Ellene ki van, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatost leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellettem. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as jól ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 9-es mellettem. 9-es mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Itt részenkénti szavazás, első rész, mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Tehát a 12-es módosító első részéről megnyitom a szavazást. EPP e again with an extra vote. Please. A néppárt ismét egy extra szavazattal szavaz, kérem, kérem, no de kérem szépen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész, mellettem, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 11-es módosító ki támogatja? Ki ellenzi? elfogadtuk 13-as mellettem, ellene tartózkodás, elfogadtuk 14-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 15-ös mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. And it is closed. And it was adopted by... Elfogadtuk nagy többséggel. Egyes módosító preambulum bekezdés ki van mellettem? Ellenes, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes ki van mellettem. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás. A módosított szövegről, illetve a szövegről módosított for- formájában elektronikus szavazás, melyet megnyitok. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Adopted by 23 votes. 23 mellette, ketten ellene. Ketten tartózkodtak, elfogadtuk. Most a szóbeli kérdés. Csak két módosító van itt. This is not the same thing. Yeah, yeah. You're in 17 no? Ah, Yeah. okay. This is well. Okay. Okay. Uh, five amendments. Bocsánat, öt módosító van. A bizottsághoz és a tanácshoz intézett kérdés tervezetről szavazunk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nem, ellenőrizzük akkor le a kettes módosítóról a szavazást, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító. In five. Mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás. a szóbeli kérdés tervezetéről módosított formájában elektronikus szavazás, melyet megnyitok. And what is closed? Adopted by 24 votes in... 24 -e mellette. Egy tartózkodással. Elfogadtuk. Tizenhetes napi rendi pont. ajánlatos tervezet, az LK és csendes óceáni államok közötti ideiglenes partnerségi megállapodás. David Martin a jelentéstevő. Két módosító van. Az egyes és kettes módosító azonos, közösen szavazunk, ki támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodással az ajánlás tervezetről szavazunk elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag. Bocsánat, nem 20 mellette, heten ellen. Seventeen? Yeah. Yeah. No, 18. 18. 18. 18-as napi rendi pont. Jannik Zsadó jelentésem, jelentéstervezet elfogadása a hivatalosan támogatott export hitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazása. Hatos módosító. A jelentéstevő részéről. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ekon hatos, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Deve 8. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük akkor ezt le a Deve 8-at, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes módosító mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nem ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ekon 7 kitámogatja. Kérem jelezzék láthatóan, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ekon 8 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Ekon egy, Ki támogatja? Ki ellenzi? Kitartózkodott, elfogadtuk. Ekkor kettő, Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ekkor három Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekkor négy Mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Ekkor öt mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve egy. Mellettem. Tehát a Deve egyről szavazunk, ellenem tartózkodás utasítottuk Deve kettő mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene azaz tartózkodás, mondja az elnök, azaz ellene, mondja az elnök, tartózkodás, mondja az elnök, elfogadtuk, mondja az elnök. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Compromise amendment number two. Compromise amendment number two. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Deve 5. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító mellette ellene. Tartózkodás. Hát ellenőrizzük ezt le. A hármas kompromisszumosról szavazunk. Nekem úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de biztos, ami biztos, megnyitom a szavazást. Mondom a harmadik kompromisszumos módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Compromises should be compromises, apparently. Pedig a kompromisszumok elvileg kompromisszumok. Elvileg. No, no, it's good, it's good. Okay. Completely valid. No challenge. Amendment number 13. 13-as módosító. Mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem fogadtuk el, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Amendment number 13. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Deve három, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Mégse fogadtuk el, hanem ellenőrizzük elektronikusan. And the vote is closed. Rejected. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 17-es módosító. Mellettem. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 18-as kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 19-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Mi volt a néppárt szavazata? Elfogadtuk. 20 mellettem, ellene. Tartózkodás. Hát ellenőrizzük ezt le, a 20 Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Adopt. Elfogadtuk. Deve négy mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Deve hatos, ki támogatja? ki ellenzi, ki az, aki tartózkodott, elfogadtuk. Deve 6. Nem fogadtuk el, mondja az elnök, hanem a Deve 6-ot leellenőrizzük. And the vote is closed. Rejected. Elutasítottuk. Ötös módosító kitámogatja. <clears throat> ki ellenzi? Igazuk van, mondja az elnök, deve hetes. Tehát a deve hetest kitámogatja. Kitámogatja. Kiellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító kitámogatja. Kiellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító, sose lehet tudni, mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellettem, ellenem tartózkodás elutasítottuk. Deve 9 részenként első rész. A Deve 9 első része kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. Második rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Végszavazás. Módosított formájában szavazunk a dokumentumról elektronikus módon, melyet megnyitok. And what is closed? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 4-en ellene, tehát elfogadtuk. Janik Zsadó. Monsieur le Président, euh, je Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék felhatalmazást kérni ettől a szakbizottságtól, az INTA szakbizottságtól, arra, hogy a tanácsal informális hassak el. Ezt kérném. Agreed? Egyetértünk. So the negotiating team would consist of uh, our rapporteur. A jelentéstevő, az árnyék jelentéstevők lesznek a tárgyaló csapatban. Kaspari, Susta képviselők, Rinaldi, Zaradil és Hills. Ők lesznek a jelentéstevő mellett a tárgyaló küldöttség tagjai. Rendben van, akkor ezt fogadjuk el így ha senki nem ellenzi. Azért egy formális szavazásra szükségünk van, ki van mellette? Elektronikusan, elektronikusan megnyitom a szavazást. To enter negotiations. To enter negotiations. On the basis of the On the basis <coughs> of the document as it has been approved. Tehát az elfogadott dokumentum alapján egy tárgyaláshoz adjuk meg a mandátumot a felsorolt tárgyaló küldöttségnek. Meg lezárom a szavazást. 22 mellette négyen ellene, tehát ezt elfogadtuk. Megadva a mandátumot. Let's move to item 19. 19-es. Draft recommendation. 19-es. Az Európai Unió és a kongói köztársaság közötti az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fa termékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás. A jelentéstevő Jánik Zsadó. Ez itt a végszavazás, nincs a módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 24-2 ellenében. Egyen, egy képviselő tartózkodott. 20-as napi rendi pont. Kérem figyeljenek. Az Európai Unió és a Kamerúni Köztársaság közötti az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról, és a fa termékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás, vagy a FLEGD, FLEGD, FLEGD, röviden. Nincsenek itt sem módosítók, tehát végszavazást tartunk, melyet meg is nyitok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-2 ellenében. Egy tartózkodással. 21-es napi rendi pont. Az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvéga, Norvégia között a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó finanszírozási mechanizmusról, stb. stb. stb. Gondolom, hogy mindenki elolvasta ezt a nagyon hosszú címet. Hat soros a címe maga, nem fogom most felolvasni. Ez ez tehát Szavazzunk erről az ajánlás tervezetről. Nincs a módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonöten mellette, ketten ellene mondja az elnök. Mondja az elnök. 22. 22-es napi rendi pont. Let me look for my voting list. Where is it? So, this is a draft opinion for the Committee on Agriculture. Véleménytervezet az Agri számára és a DEVE számára. Az EU mezőgazdasága és a nemzetközi kereskedelem Goodleave Quistholt Róvól a néppárt részéről a vélemény előadója. És van egy komoly szavazólistán, kezdjük a kettes módosítóval. Mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Egyes mellette, mondom az egyes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette, illetve a 6-os és a 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszumos módosítás, részenként szavazunk. Első rész, mellette. Ellene elfogadtuk. Második rész, mellettem, ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt le. A második rész, az egyes kompromisszumos módosító második részéről megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Ah. Adopted. Amendment. Elfogadtuk. Nyolcas módosító részenként szavazunk a második részről, az első részről, nem a második részről szavazunk. Tehát a nyolcas második része. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. Kettes kompromisszumos módosító mellettem ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as részenként az első részről szavazunk, mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 31-es módosító, bocsánat, javít az elnök, a 21-es módosító, tehát a 21-es módosítóról szavazunk, mégpedig az első részéről. In favor. Mellette. ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. es módosító mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, négyes kompromisszumos módosító, mellette elfogadtuk. 24-es, mellette 24-es. 24-es mellettem, ellene. Tartózkodás. Le kell ellenőriznünk, hiszen nem emelik fel a kezüket. Tehát a 24-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 29 <clears throat> mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 13 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum kitámogatja. Harminchatos mellettem ellenem elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás. A módosított szövegről elektronikus formában, amelyet megnyitok. What is is closed? It was carried by 21 votes in favor, 6 against. 21 mellette, 6 ellene. Let's move to 24. 24. 24. 24-es napi rendi pontról szavazunk. véleménytervezet elfogadásom iparpolitika globalizáció korában. Gianluca Susta a jelentéstevő. Kezdjük el a szavazást. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettest ellenőrizzük, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk nem, ellenőrizzük le a négyest, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellettem ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as, ellenőrizzük le a 8-as tehát. The vote is closed. Várom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyszerű. Uh, amendment number 9 kilences mellett ki van? Magasabbra a kezeket? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. A tízes mellett? Ellene? Elutasítva. tizenegyes mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette? Ellene?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 egy tartózkodással. Most a 25-ös pontról szavazunk. There is no voting list. Ah, no. Okay. Okay panel. So, let's start the votes. Opinion on review. Tehát véleményről van szó, és pedig az eh, általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálata és piacfelügyelet a témája. Az előadó Malgorzsata Hanzlik a néppárt részéről. Egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosító, az egyes. Valaki ellenzi a szóbeli módosítót? Sajnálom. Nem értek egyet ezzel a szóbeli módosítóval. Nem kell ezt sajnálnia? Csak mondja azt, hogy elfogadja, vagy nem fogadja el. Tehát akkor szóbeli módosító. Tehát a kettesről és a hármasról külön-külön szavazunk. Tehát a kettes módosító mellette. Kettes mellett ellene tartózkodás elutasítva. A kettes, akkor ellenőrizzük.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 ellene tartózkodás elfogadtuk. A négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás. A végszavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. És most zárom a szavazást. Elfogadtuk. 24 igen, 2 nem szavazattal. Gratulálunk az összes előadónak. Nagyon hosszú szavazás volt, de megnyertük.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 tehát áttérünk a 26-osra, amely roppant fontos. Tehát kérem a figyelmüket. Meghallgatásról van szó, és pedig előkelő vendégekkel. A téma pedig a Lisszaboni szerződésnek a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatásai. Tehát a Lisszaboni szerződés természetesen kihat a nemzetközi kereskedelemre, és az első tapasztalatokról és az elvárásokról hallhatunk néhány szót. Vendégeink vannak, és nagyon fontos témánk, amit meg kell vitatnunk. Egy éve lépett hatályba a Lisszaboni szerződés. És úgy döntöttünk, hogy egy meghallgatást tartunk, a szerződés hatásairól. A nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatásairól. Eléggé messze jutottunk, de még messzebb kell haladnunk, hiszen a parlamentek, a tanács, a bizottság és az Európai Parlament mind érzi a hatásokat, de Höcht biztos elmondta, hogy az új keret megállapodásaink keretében néhány informális eljárási formát is alkalmazunk, amely azt jelenti, hogy a szakbizottságunk megvizsgálja, hogy milyen hatása van a Lisszaboni szerződésnek. Egy kicsit bonyolult a dolog, Articles 207 and... A 207-es és a 218-as cikkre utalnék, ami az Európai Unió működésére vonatkozik. Itt uh, ellentmondásos vélemények vannak, hiszen a két intézmény a 218-as 10-es bekezdését különböző módon értelmezi, hiszen itt az van, hogy az Európai Parlamentet azonnal és teljes körűen értesíteni kell az eljárás menetéről. Ez az összes nemzetközi megállapodásra, a kereskedői egyezményekre is vonatkozik. Ez az összes politikai körforgást érinti, tehát a jogalkotási kezdeményezést, a közleményeket, a mi jogalkotási anyagainkat, a kül- és biztonságpolitikát. A végfázis pedig az aláírás, a az egyezmény hatályba lépése. A vitánk első fázisában a tanács máshogy értelmezte a szerződést, és nem vonták be a parlamentet megfelelő módon a kereskedelmi megalapodás előkészítésébe és megtárgyalásába. Ma áttekintünk, áttekintjük a helyzetet. Hogy a parlament hogyan él az új felelősségével, a parlament, a tanács és a bizottság közötti együttműködés hogyan alakult. Markus Krajewski professzor, az Erlangeni, Erlangen Nürnbergi Egyetem professzora szól hozzá. Krajewski professzor jogot tanult, politikatudományt, a Hamburgi Egyetemen. Florida State University in Tallahassee. Ezen kívül a Tólaheszi Egyetemen folytatta munkáját a londoni, potsdami és a brémai egyetemen vendégelőadó. A külkereskedelmi jog szakembere elég gyakran hívják meg eh, a VTO-ba szakértőként, regionális viták eh, elsimításának is szakembere és az Európai Parlamentben és az európai kereskedelmi politikában is ismert személyiség. Most rögtön átadom a szót első vendégünknek, de előtt üdvözlöm, és hát itt a terembe néztem, pedig ilyen közelül hozzám. 25 perce van a prezentációjára. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy meghívtak ide. Nagy örömömre szolgál, és megtiszteltetés, hogy szólhatok önökhöz. Az önök bizottsága valószínűleg az Európai Parlament kereskedelmi szakértőiből áll. A mai, hogyha jól értem a mai ülés célját, akkor az, az hogy gondolkozunk el azon, reflektáljunk a Lisszaboni szerződés kereskedelemre gyakorolt hatásairól. Hiszen egy éve hatályos a Lisszaboni szerződés. Most néhány gondolatot szeretnék önökkel közölni, és elképzelhető, hogy ösztönzést adok további gondolkodásra. Azzal kezdeném, hogy röviden vázalom, hogy a közös kereskedelem politikában milyen három változást hozott a Lisszaboni szerződés. Um, the scope of course increased. The change in the hiszen az intézményi szerkezet is megváltozott. És most az Európai Parlamentet szeretném hangsúlyozni. Utána javaslatokat tennék, hogy hogyan lehet a parlament befolyását növelni. Bevezetésképpen arról szólnék, hogy a Lisszaboni szerződés milyen változásokkal állt, járt. Mielőtt ezzel foglalkozunk, gondolkozunk el azon, hogy az egész reform folyamatnak mi volt a lényege. A Lákeni nyilatkozatban indította ezt el az Európai Unió, és pedig azért, hogy növelje az Európai Unió hatékonyságát. Nagyon fontos feltenünk a kérdést, hogy több legitimációt, több átláthatóságot, több hatékonyságot kapott az Európai Unió ezáltal? Nézzük meg eh, a normatív keretet, hiszen a közös kereskedelem politikában változások történtek. Nem csak a politikai, hanem a tudományos vitában is. Fontosnak tartom az Európai Parlament munkája tekintetében ezt, hiszen a kereskedelmi politikáról folytatott diskurzust esetleg egy kicsit máshogy folytatják majd a jövőben, mint eddig. A parlament né más politikai szempontokat is hangsúlyozhat, mint a többi szereplő. A közös kereskedelem politika normatív kerete két szintű most. Az első a konkrét kereskedelem politikai célok amelyeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 206-os cikke tartalmaz. Ide tartozik a világkereskedelem harmonikus fejlesztése, a kereskedelmi akadályok leépítése és a vámok és egyéb akadályok csökkentése. Ez az a normatív keret, amely a közös kereskedelem alapjává kezdett válni az 50-es évek óta. Az 50-es évek óta azért politikailag is megváltoztak a célkitűzések, és úgy is érvelhetünk, hogy néhány változást a szerződések is tükröznek. A Lisszaboni szerződés által okozott változások nagyon fontosak, hogy ne mondjam, hogy drámaiak. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés, a TFEU 205-ös pontja szabályozza az Európai Unió külpolitikájá, és ebbe beletartozik eh, külső politikáját a kereskedelem politika. Az Európai Unióról szóló szerződés 21-es pontjában tanuljuk, találjuk meg ezt. Tehát itt van néhány nagyon eh, általános alapelv, és utána konkrétabb célok. Idézhetném a 21-es cikket nagyon gyorsan. Az Európai Unió azon elveken folytasson külső politikát, amely az alapításához vezetett, ezek pedig a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok oszthatatlansága és az alapvető jogok oszthatatlansága, ez a szolidaritás, az egyenlőség, amelyek az ENSZ alap okmányában rögzítésre kerültek. Ez az európai külkapcsolatok alapja. Három konkrétabb témát is kiragadtam a 21-es cikk 2-es bekezdéséből, ez a fenntartható fejlődés, a szegénység megszüntetése érdekében. A, világgazd, a világ összes ország a világgazdaságba történő integrálása és a környezet állapotának javítása. Ezek az alapelvek alakítják a kereskedelem politikát. Ez egy tágabb normatív keret, amelyet én a kereskedelem politika holisztikus keretének nevezek. Trade policy objectives and most nézzük meg, hogy uh, hogyan lehet konkretizálni a célokat. Um, that the treaty sort of envisions the of principles as mutual reinforcing. Itt uh, említeném, hogy amikor konfliktus helyzet van, akkor dönteni kell. Nagyon fontos az, hogy a kereskedelem politikát máshogy világítsuk meg az Európai Parlament előtt, a szakbizottságok előtt, mint más fórumokon. Tehát hogyha most a hatályra kérdezünk rá, tehát a funkcionális hatályra, a szerződést már jó ideje elfogadták, a közös kereskedelem politika az Európai Unió külső kompetenciájába tartozik. Önök is tudják, hogy milyen eszközök vannak. Ez a belső jogalkotás, az autonóm kereskedelempolitika, a nemzetközi megállapodások megtárgyalása, megkötése és végrehajtása. Ezek az eszközök a kompetencián belül. Nagyon érdekes az, hogy mire vonatkozik a közös kereskedelmi politika. Biztos vagyok benne, hogy eh, a szakbizottságok már nagyon gyakran eh, tárgyalt erről. Az összes lényeges VTO téma az Európai Unió kompetenciájába esik. És ennek a politikai következménye az, hogy nem lesz sok vegyes megállapodás a nemzetközi kereskedelemben. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük a közös kereskedelmi politika céljait. Ide tartozik például a közvetlen külföldi befektetések témája. Ez a portfólió befektetésektől megkülönböztetendő. A közvetlen külföldi befektetés és a portfólió befektetés más. Nagyon sok helyen van mind a két fajta befektetés. Nagyon lényeges ez a különbségtétel, hiszen ha eh, a jövőben eh, befektetési megalapodások születnek, az Európai Unió vagy egy tagállam és másik harmadik országok között, akkor és mind a két fajta befektetés lesz, akkor ezek vegyes megállapodások lesznek. Tehát egyrészt a hagyományos kereskedelmi politikában a vegyes megállapodások száma valószínűleg csökkenni fog. Ez elképzelhetően egy olyan terület lesz, amelyen az Európai Parlament tagjai a nemzeti kollégáikkal fognak együttműködni, hiszen nekik is meg kell szavazni ezeket a megállapodásokat. Egy eljárási jellegű kérdés, de lehet, hogy fontosabb az, hogy a befektetési politika új európai külső politikai mozgástér lett. Az Európai Bizottság nyáron elég sokat küzdött, illetve még mindig küzdik fáradozik, hogy legyen egy európai befektetési politika. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament nagyon szorosan figyelemmel kíséri ezt a politikát. A jövőben majd meglátjuk, hogy lesz-e eszmecsere az intézmények között, hogy igazából mi is az európai befektetési politika célja. Ez a leglényegesebb változás, amely kihat majd a kereskedelem politika céljaira. Hogyha most az intézmények közötti egyensúlyra térünk át, és áttekintjük az autonóm kereskedelem politikát, és a kollégám erről majd részletesebben fog beszélni, akkor egészen röviden emlékeztetnék arra, hogy természetesen a hagyományos modell, a Maastrichti nizzai modell a, úgy épül fel, hogy a bizottság kezdeményez, és a parlament és a tanács dönt. Ez pedig körülbelül egy éve már nem így van. A Lisszaboni modell ettől eltér. Az önök bizottsága pedig már eh, jó néhány hónapja tudatában van ennek, és a 207-es cikk második bekezdése értelmében a kereskedelem politika szabályait a szokványos jogalkotási folyamat szabja meg. A delegált aktusok pedig eh, természetesen a fő jogalkotási aktusok függelékei. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelem politika normalizálódik. Nem vagyok biztos benne, hogy folyik erről vita, vagy hogy a mindennapi munkájukban ez megjelenik. Tudományos téren van erről vita. Azonban az a különbség tétel, hogy a fő és a delegált aktusok között milyen különbség van, erről egy kicsit később fogok szólni. Most akkor menjünk át a nemzetközi kereskedelem politikára. Hogyha a keretekre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások végrehajtása hasonló marad, azonban két lényeges változás vehető itt észre. A bizottság tárgyal, és pedig az INTA bizottság jóváhagyásával. Lisszabon óta ez a szerződés alapján van így. Én azt mondanám, hogy most ez a gyakorlat alkotmányossá vált. A bizottság rendszeresen tájékoztatja a parlamentet, és ez most úgymond alkotmányos kötelezettsége. A parlamenttel tehát a bizottság rendszeresen konzultál de erre még visszatérünk. A tárgyalások után a tanács elfogadja a tárgyalások eredményét, ha szükséges, végrehajtja a jogszabályok átültetését. Ez korábban úgy volt, hogy az Európai Parlamentet nem kérdezték meg, néhány kivételtől eltekintve. Az Európai Parlamentet az intézményközi megállapodás alapján tájékoztatték. Most minden megváltozott, és gondolom, hogy ezt mindennapi munkájukban is észlelik. Ami megváltozott, az az, ami a 218-as cikk 6-os A bekezdésében található meg, az Európai Parlament hozzájárulása szükséges a nemzetközi egyezmények megkötéséhez. Ez lehet, hogy tudományos szempontból vizsgálja a dolgokat, de mivel engem egy tudóst hívtak meg, így magyarázok. Tehát a 207-es per 2-es csak is a kereskedelem politika keretére vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy vannak nemzetközi megállapodások, és ezek nem vonatkoznak az Európai Parlamentre. Tehát vannak administratív, jellegű megalapodások a kereskedelem területén. Itt nem szükséges a belső jogalkotás. Például, hogyha vitás helyzetek megoldására kerül sor, akkor itt nem történt változás, csak is nemzetközi téren történt változás. Ez pedig nem egy olyan terület, amely érinti a rendes jogalkodást. Elég gyakran kapok kérdéseket, és eddig gyakorlatilag nekem úgy tűnik, hogy az összes kereskedelmi megállapodás az Európai Parlament hozzájárulását igényli. Nagyon fontos az, hogy a nemzeti parlamentek szerepvállalása is növekszik. A nemzeti parlamenteknek az a szerepe, hogy a tárgyalások végén igent vagy nemet mondanak. Nem ö, nincs joguk tárgyalásokat kezdeményezni, tárgyalásokat folytatni, vagy módosítókat javasolni. Azonban van egy nagyon lényeges változás, amelyet a Lisszaboni szerződés jelent. Ez pedig a parlament ellenőrzési szerepe. Az 1960-as években a kereskedelmi politika az európai közösség külső kompetenciájához tartozott, és már nem a tagállamok kompetenciájához. Tehát a tagállami parlamenteknek ratifikációs joga volt azonban európai szinten nem volt parlamenti ellenőrzés. Tehát szakadék tátongott a kompetencia és a parlamenti ellenőrzési lehetőség között. Ezt nem sikerült lezárni, de most megvan a kompetenciánk, és megvan a parlamenti ellenőrzés lehetőség európai szinten. Hogyha megnézzük hogy a különböző intézményeknek milyen szerepe, milyen funkciója van, akkor térjünk vissza arra, hogy a bizottság kezdeményez, a bizottság kezdi a tárgyalásokat, és utána folytatódik a jogalkotási folyamat. A Lisszaboni szerződés alapján a kereskedelmi tárgyalások autóját még mindig a bizottság vezeti az intézményekkel tárgyalnak, és az eredményeket a folyamat végén pedig elfogadják. Tehát igazából a bizottságnál vannak a sluszkulcsok. A bizottság dönti el, hogy mikor indul az autó és mikor áll meg. Amit a parlament tesz, az az, hogy az információik alapján hozzájárul vagy nem járul hozzá az eredményhez. Tehát a parlament kezében van a vészfék. A kérdés az, hogy hol ül a parlament? A hátsó ülésen, és csak oda pislog a vészfékre, vagy a parlament legalább átül az anyós ülésre, hogy tényleg fékezzen, hogyha szükség van rá. Abstrakt módon elmondhatjuk, hogy a parlament most passzív-reaktív szerepből amely a tárgyalások végén egy igent vagy egy nemet jelentett, proaktívabb szerepet vállal-e? About in the, in the remaining... És az elkövetkezendő percekben pedig ezt szeretném vázolni. Az információ az első megjegyzésem. Már említettem ezt, de még egyszer elmondom, hogy a parlament ugyanazt az információt kapja meg, mint a kereskedelem politikai tanács és ez pedig a szerződés értelmében világos. A 207 per 3 per 3 értelmében. A parlamentet állandóan informálják az eljárás összes fázisában. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát bizonyos politikai okok miatt, bizonyos politikai titoktartás miatt csak a tanácsal osztunk meg információkat, de a parlamenttel nem. Ez a primer jog megsértése lenne. Tehát a bizottság nem dönthet úgy, hogy a parlamenttel nem oszt meg bizonyos információkat. Mind a két intézménnyel meg kell ezeket osztani. Um, Az egyik szerződéses szöveg, amelyről az elnök megkért, hogy beszéljek, a 280-as cikk 10-es bekezdése, amely azt mondja, hogy az Európai Parlamentet azonnal és teljes egészében tájékoztatják a folyamat minden száz szakaszában. Hangsúlyozom a minden szakasz és a folyamat fogalmakat. Tehát ha a 218-as bekezdés tízes es bekezdését a többi paragrafus bekezdés kontextusában értelmezzük, akkor a deep procedure, az egész folyamat a nemzetközi tárgyalás kezdetétől a végéig tart. Onnantól tehát, hogy felmerül a gondolat, hogy elkezdjék a tárgyalást egészen odáig, hogy lezárulnak ezek a tárgyalások. Tehát a 218-as cikk tízes bekezdése jelentésének megfogalmazása nagyon erős jogköröket ad a parlamentnek. Ezen felül pedig úgy érvelnék, hogy bár a 218-as cikk az általános szabály, a lex generalis, és a 207-es pedig a speciális szabály, a lex specialis. A 218-as cikket úgy fogalmaz, a 207-es cikk alapján fogalmazták meg a 207-es a létrejötte, az etiológiája tekintetében egy régebbi szabály, mint a 218-as strukturálisan tekintve. Ezért tehát a 207-esből származó információkat a 218-as értelmezésére fel lehet használni, és ezért úgy érvelnék, hogy a parlament kereskedelmi politikában való információs jogát, nem bocsánat, másként mondom, a 218-asban megfogalmazott információs jog nem lehet kevesebb, mint a 207-esben megfogalmazott informáláshoz való jog, és nyugodtan idézzenek erről, mondják, hogy én mondtam. Amikor az új keretmegállapodást megvizsgáltam, akkor az Európai Parlament uniós delegációkban és nemzeti konferenciákban való részvételéről olvastam érdekes dolgokat. Több bekezdés szól erről. A parlament nagyon nagy becsben tartja ezt a jogot, de az a kérdés, hogy mi, ha parlamenti részvétel jelentőség egy hivatalos diplomáciai delegációban a kerethatározat világosan beszél arról, hogy nem vesz részt a tárgyalásban. Tehát a funkció abban áll, hogy első kézből szerzett információt szerezzem a nemzetközi konferenciáról, amennyiben ezen információkat ilyen módon lehet a legjobban megszerezni. De ugyanakkor látok itt egy problémát, és ezt a parlament elé szeretném tárni. Az Európai Parlament nagyon határozat volt a WTO parlamenti konferenciája fölállítása területén. Ez a WTO parlamenti konferencia parlamenti képviselők gyűlése általában a WTO miniszteri konferenciával egy időben történik. Mi tehát kérdezzük meg a WTO parlamenti konferenciája szerepe, amely a miniszteri konferencia idején tárgyal, akkor, hogyha a parlamenti képviselők mind a hivatalos delegáció tagjában részt vesznek, mind a parlamenti konferencián. Lehet, hogy itt a parlament funkcióit összekeverik, tehát mint hogy, itt nem lenne világos ez a kérdés, de ezt a kérdésként fogalmaztam meg. Az utolsó legfontosabb pontom az egyetértésről szól. Arról tehát, hogy a nemzetközi szerv megállapodásokhoz való egyetértés joga a parlament befolyását növeli. Miről is szeretnék beszélni? Az alkotmányos háttérről szeretnék beszélni, hiszem, ha egy nemzeti parlament rendelkezik azzal a joggal, hogy egyetértsen, és egy parlamenti kormányzó rendszer működik, akkor a parlament általában nemzetközi megtárgyalt, kormány által végig tárgyalt nemzetközi megállapodást soha nem utasít el, hiszen ez az ő kormánya. Az olyan rendszerekben, ahol nincsen parlamenti kormányzás, mondjuk az USA ilyen, de az EU is ilyen, persze más a helyzet, hiszen itt az Európai Parlament eltérhet a bizottság politikájától, hiszen nem ő választja meg egyelőre még véle, vélelmezem a bizottságot. Ezért tehát um, nagyobb politikai játéktérre rendelkezik, és így valósabbá teszi az európai szinten, hogy az Európai Parlament visszautasíti a kereskedelmi megállapodást, mint ez valóságosnak tűnik a nemzeti szinten. Hízerellel való társulási megállapodás és partneri megállapodás aláírását halasztotta példának okáért el a parlament. Persze minél több minél inkább be van vonva a tárgyalásokba a parlament, annál nehezebben lehet majd végül elutasítani ezt. Tehát, hogyha kérik, hogy kikérik a véleményét, és figyelembe veszik az álláspontját, akkor a végén nagyon nehezen elképzelhető valaki ezt mondja, mosom kezeimet, megváltoztattuk a véleményünket, ha csak nem új parlament áll össze. Milyen politikai opciók rajzolhatók tehát ki? Nos, itt egyszerűen csak hierről fel szeretném vázolni, milyen lehetősége van a parlamentnek. Egyrészt ugye a parlament um, meghatározhatja feltételeket, az egyetértés feltételeit, uh, módosítást kérhet, vagy magyarázatot kérhet. Ezek nem nagyon komoly fegyverek, de talán vannak olyan politikai helyzetek néha, amikor um, minden más, semmi másra nincs lehetőség. A másik lehetőség a késleltetés lehetősége. Késleltetik, a késlelteti a parlament, amíg rábólint a megállapodásra, amíg a külső helyzet meg nem változik, ez volt az eset az izraeli megállapodással, vagy valami meg nem változik az EU-n belül, például az intézmények, vagy az intézmények működése. Utolsó észrevételem. Egy olyan pont, amely az Európai Parlament gyakorlatából került átemelésre, de érdemes ezen gondolkozni. A parlament meghatározhatja, hogy milyen feltételek mellett ért egyet, és azt mondhatja, hogy ezen feltételek fennállása esetén egyetértünk, más feltételek fennállása esetén nem. Lehetnek ezek szubstanciális, tartalmi kérdések, mondhatja a parlament azt, hogy egyes elemeket be kell elemelni, vagy ki kell törölni a megállapodásból, de eljárásjogiak is lehetnek mégpedig, hogy a tárgyalásokat bizonyos módon kell folytatni, és ekkor bólintunk rá. Declaration, or these declarations... Ezek a feltételeket meghatározó nyilatkozatokat a tárgyalások más-más fázisában lehet alkalmazni. Lehet ezt az elején alkalmazni, amikor a tárgyalások kezdetüket veszik, és a szakpolitikai célokat meghatározzák, de használhatják ezt az eszközt mondjuk az első szövegváltozata elolvasása során, és azt mondhatja a parlament, hát így számunkra elfogadhatatlan, úgy gondoljuk, hogy ez a záradék túl erős vagy túl gyenge megfogalmazás, és végezetül használhatja ezt a jogát a parlament, amikor a végső tervezet bemutatásra kerül. Az egész tervezet elolvasása alapján is mondhat ilyen, megfogalmazhat ilyen feltételeket. A, ha a parlament több mint egyszer használja ezt az eszközt a tárgyalások során, de bizony ezzel befolyásolni tudja a tárgyalások folyamatát, és nem csak kvázi a, a egyetértés jogát eh, vonja meg, vagy adja oda, tehát nem csak egy bináris opozíciót nyit meg, hanem befolyásolni tudja a tárgyalás menetét. A következtetéseimet röviden foghatom össze. Az új szabályok jelentős változást eh, jelentenek a Maastrichti nizzai modellel összehasonlítva, hiszen az Európai Parlament formálisan hasonló szerepet kap, mint a nemzeti parlamentek, de ahogy mondottam, az Európai Parlament nem a saját kormányát választja, ezért nagyobb, jobban eltérhet a kormány eh, kérdésétől, és azt gondolom, hogy itt van, ahol az egyetemi oktató jogásznak abba kell hagyni, hiszen azt hiszem, hogy a parlament működése kevésbé a jog finomságain működik, azon múlik, hanem inkább a politikai valóság határozza meg. Én azonban előadásomban az egyetértés feltételeiről szerettem volna beszélni. Összességében tehát az új szabályok nem határozzák meg az Európai Parlamentet. Nem egyből az anyós ülésre kényszerítik, de az sem egyértelmű, hogy egyből a hátsó ülésen ülhetne majd, tehát sok minden nyitva áll. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Professor, for this thoughtful... Köszönöm szépen ezt a nagyon gondolatgazdag és provokatív, hát egyetemi nyelven mondva provokatív bemutatót, mely a kereskedelmi politika helyzetéről szól a Lisszaboni szerződés után. Mi úgy gondolunk magunkra, hogy felül bíráljuk az egész folyamatot. Második vendégünkre térek rám. Till Müller Ibold, úr a Cleary Gottlieb um, és társai um, ügyvédi irodát képviseli Brüsszelben. Egyébként a Miami Egyetem um, jogi egyetemén végzett, aztán a Hamburgi jogi karon PhD-zett, és a 80-as években tette el a szakvizsgáját, az EU versenyjogára, a közbeszerzési kérdésekre, a dömping tilalomra és a kereskedelmi jogra specializálódott. Széles körben publikált az Európai Unió és a német jog kérdéseiről. Egy vezető nemzetközi kereskedelmi és VTO ügyvédként ismerik, és a német nemzetközi magánjog szakértője és az Európai Közösségi Jog oktatója Hamburgi Egyetemen. Dr. Müller Ibold, kérem ön is próbálja meg betartani a rendelkezésére álló időt. Köszönöm, hogy eljött közénk, és gazdagítja ezt az érdekes és fontos vitát. Üdvözöljük itt a bizottságunkban. Hol van? Ott. Oké, <laughs> okay. We are ready. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. To you a few thoughts on uh, Lisbon one year. És um, beszámolhatok a Lisszaboni szerződés egyéves múltjáról, tapasztalatairól a kereskedelmi jog területén. A mai ülésen arra kértek bennünket, hogy gondolkodjunk el arról, hogy mi történt a Lisszaboni szerződés elfogadását követő egy évben, és mi történt a Lisszaboni szerződés következtében? Négy témát szeretnék felvetni, amelyekről tudós barátom már kettőről beszélt, tehát ezekről rövidre foghatom magamat. Négy témát vetek tehát fel, amelyek számomra a legfontosabb elemeinek tűnnek a Lisszaboni szerződés kereskedelem politikára gyakorolt változásainak. Egyrészt az összkülpolitikába bekerült a kereskedelmi politika, ez nem teljesen új, hiszen a harmonizált megközelítés iránti igény már korábban megfogalmazódott, de ez most már világosan definiálásra is került a szerződésben. Másodszorban az Európai Parlament szerepe. Azután az exkluzív kereskedelmi politika témáinak kibővítése, végezhető pedig egy-két eljárás jogi változás. Ez a négy téma tehát, amelyben változást tapasztalok. Nem akarok 30 másodpercnél többet beszélni az ősz külpolitika kérdésköréről, hiszen erről hallottunk épp az előző előadó során. Arról tehát, hogy koherens kül- és kereskedelmi politikát kell folytatni, és ezt most már az Európai Unióról szóló szerződés határozza meg. A parlament szerepére visszatérek, két példával, majd két konkrét példával, de nagyon röviden azt mondhatom, hogy a parlamentet most teljesen elismerik, mint társjogalkotót a kereskedelmi politikában. Szerepe releváns mind az autonóm kereskedelmi intézkedésekben, mint pedig a szerződések megkötése során. Nagyon fontos lesz arra is gondolni, hogy a parlament eh, nem úgy működik, hogy, és valószínűleg struktúrálisan tenisz lehetővé, hogy az egyedi esetekkel foglalkozzon, ez a bizottság feladata, de a szakpolitikák, a szakpolitikai iránymutatások megfogalmazásában, a kerethatározatok elfogadásával a parlament politikai munkát végezhet. És persze parlamenti ellenőrzést is folytat a megállapodások felett. A szubstanciális bővítés kérdéséről szeretnék először beszélni, amelyet a Lisszaboni szerződés magával hozott. Úgy hiszem, hogy érdemes emlékeznünk arra, hogy sok évvel ezelőtt a kereskedelmi politika koncepciója abban állt, hogy ezt a koncepciót nem egyszer mindenkorra határozták meg, hanem ez egy dinamikus, növekedő koncepció volt, a kereskedelmi politika nemzetközi koncepciójához igazodott. 1994-ben a WTO csatlakozás kapcsán az Európai Bíróság híres ítéletében úgy döntött, hogy vannak szolgáltatások, amelyek a hatályon belül vannak, mások, amelyek a hatályon kívül, és vannak, amelyek vegyes jogkörbe vagy hatáskörbe tartoznak. Ennek következtében, ezen bírósági vélemény következtében a tagállamok, akik eredetileg a bírósági ítéletem szellemében érveltek, folyamatosan a szerződés módosítását próbálták elérni, és így próbálták szűkíteni az unió kereskedelmi partnerei által kereskedelmi politikának vélelmezett intézkedések, és a közösség jogköre között tátongó különbséget vagy szakadékot. A Lisszaboni szerződés eredménye már most abban áll, hogy ezt a szakadékot sikerült áthidalni, mégpedig olyan tényképpen, hogy még ma is beszélünk arról, hogy mit gondol a WTO és az EU a kereskedelmi politikáról, de a 90 az 1978-as nyitott kereskedelmi koncepciót már magunk mögött hagytuk, tehát még mindig nem ott vagyunk, ahol a 193-as bírósági ítélet előtt voltunk. Nem akarok minden részletről, minden változásról részletesen beszélni, de úgy gondolom, hogy ez az összefoglalás, melyet a képernyőn láthatnak, ez hasznos lehet. A 1 per 94-es vélemény után előtt a árukereskedelme kizárólag EU kompetencia volt, és most már a szerződés ezt meghatározta, aztán a szerző, a szolgáltatások kereskedelme, vagy pedig a szerzői jogok, illetve a működő tőke kérdésében is változást jelent a Lisszaboni szerződés. Vannak itt a korábbi nizai szerződés szabályére emlékeztető szabályok, például azáltal, hogy a tanács még mindig egységes szavazattal kell, hogy döntsön a kulturális és audiovizuális, valamint az oktatás és, és közegészségügyi szolgáltatások területén. Nos, ezt az egyhangúságot kizárólag a történelmi visszatekintéssel lehet elmagyarázni. A tagállamok a saját kulturális identitásukhoz erősen ragaszkodnak, és ezért a szavazási módszerrel megvédik biztosítják annak egyhangú változtatási lehetőségét. A szellemi és a szellemi tulajdonjogok ban a helyzet hasonló, bár ez kereskedelmi viszonya van, és ilyen módon ez most a közössége kizárólagos hatáskörébe tartozik, bár nem teljesen világos a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi aspektusai és más aspektusai közötti kapcsolat, tehát egy szubstantív harmonizációra volna szükség mondjuk a szabadalmi szabályok, vagy a, a védiek szabályok tekintetében, amelyeket egyébként a, amelyekről nemzetközi megállapodások vannak, melyeket az Unió aláírt. Fennáll annak a lehetőségem, hogy a közösségen belüli harmonizáció növekedése segítségével ezek a kérdések is a közösségi jogkörébe kerülnek, majd az Európai Bíróság kidolgozta azt a meggyőzőt, elég meggyőző érvet, hogy amennyiben a a belső harmonizáció jogát kimerítették, akkor lehetősége van a közösségnek arra, hogy a kérdéseket a nemzetközi porondon is megjelenítse, elkerülendő, hogy a tagállamok megakadályozzák a belső szabályok megfelelő alkalmazását. Ez ugye az ITR esetjog. Ekképpen ismerik a szakértők az ETR esetjog, de ugyanakkor ez nem oldotta még meg a szabadalmi jogot. Ez az utolsó nagy nyitott kérdés a szellem és szomszédos jogok területén, ahol még nem állnak fenn szubstanciálisan harmonizált jogszabályok a közösségen belül. Külföldi működőtőkem, hallottunk erről, egyetértek. A külföldi portfólió befektetés és a külföldi direkt befektetés differenciálása nagyon nagy fontos, hogy ezt különbséget tegyünk, hiszen nem mindegy az, hogy azért fektetek be, hogy működtessem a céget, vagy pedig egyszerűen csak csendes társként beszállok a cégbe. Ez nagy különbség. Hozzá kell még tennem azt is, hogy a portfólió befektetések nem nincsenek teljesen a közösségi hatáskörön kívül, hiszen a tőke szabad mozgására vonatkozó szabályok a jog e területé te szempontjából relevánsak, és ugyanaz a kérdés merül itt fel, mint máshol is, mi szerint, hogy a szabályozás szintje bel, az EU-n belül elegen, elég szintet érte el ahhoz, hogy ugyanolyan eseti jogi minták alapján szabályozzák a belső viszonyokat, mint a külső viszonyokat. A bizottság ezt az általán felvetett álláspontot képviseli egyre inkább, főleg akkor, amikor olyan intézkedésekre, a bef- bilaterális befektetési megállapodásokra való javaslatokat terjeszt elő, de ugyanakkor a német alkotmánybíróság szerencsétlen ítélete mm, ennek ellentmond, hiszen a német alkotmánybíróság nagyon határozott fenntartásait hangoztatta a portfólió befektetések eh, jogkörének közösségi szintre való átruházása tekintetében. Ezekről a kérdésekről a parlament első olvasatban um, dolgozik. Nem is tudom, hogy hol áll az, el, az eljárás, azt hiszem az első olvasatot már meghaladták, de hát ezek, ezeknek a kérdéseknek önök a szakértői, de ha jól tudom, az eljárás megakadt, ehm, és az a kérdés, hogy a bilaterális befektetési szerződésekre mennyiben terjed ki az európai szerződés, ez egy olyan kérdés, amelyről vitát kell majd lefolytatnia mindenkori szinten is elemzést tárgyává kell tenni. Hogy beszéljek a negyedik területről is, Ez pedig az Európai Parlament helyzetbe kerülésével függ össze. Szerepel nizai szerződés alapján meglehetősen korlátozott volt. A Lisszaboni szerződés alapján a parlament szerepe jelentősen megváltozott, hiszen, mint mondottam korábban, teljes jogú társ jogalkotóvá vált. De ugyanakkor az egyes esetek tárgyalása nem az Európai Parlament feladata nem akarnék minden különbség és eljárás jogi finomságról beszélni. Egy-kettőt kiemeltem, amelyről úgy gondoltam, hogy talán érdekelheti önöket. Az egyik, két már említették, mi szerint, hogy a bizottságnak meg kell osztani az információt a parlamenttel. Úgy gondolom, hogy nem csak a szerződés szabálya beszél erről, hanem a parlament és a bizottság most dolgozzák ki a kapcsolataikat, de Gücht biztos levelet írt a önök szakbizottságának elnökének, mint tudjuk. És ez megerősíti azt a tényt, hogy a parlamentnek teljes és korlátlan hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a dokumentumokhoz, nem csak a szerződés kialakítási területeken, hanem más autonóm kereskedelempolitikai intézkedések kialakítási során is, amelyekhez, amely tervezetekhez a tanács eleve hozzáfér. Nem akarok beszélni a delegált jogaktusokról, az átrohazott jogaktusokról, hiszen teljes konszenzus áll fenn a tekintetben, hogy a kereskedelmi politikai intézkedéseket végrehajtói jogszabályokkal, és nem átruházott jogszabályokkal fogják végrehajtani. Érdekes vita ez, szívesen veszek részt benne, hogyha kérik, hiszen hallatlanul komplex kéréssel áll, kérdéssel állunk szemben. A kialakulni, kiegecesedni látszó konszenzus, ha így nevezhetem, azt mutatja, hogy a meglévő rendeletek, amelyek a, a dömping ellenes intézkedések, meg a védelmi intézkedések és az import, export oldali védelmi intézkedések kerület, területén kerülnek meghozásra, végrehajtási szabályokat jelentenek, de ugyanakkor ezek egy specifikus eljárást tesznek szükségesé, amely jelenleg a komitológiai eljáráson kívül van. Mi több, a Lisszaboni szerződés sem fedi le. De a Lisszaboni szerződés ugyanakkor elfogadja ezen preexisztens jogalkotó intézkedések létét, de természetesen ezeket eh, igazítani kell. Ez az a folyamat, amely most zajlik. A 291-es cikk a végrehajtó intézkedések ezekre úgy tekint, mint amelyeket a tagállamok hajtanak majd végre, mint hogy azonban a kereskedelem politika, mondjuk az antidömping eljárások vagy a kereskedelmi védelmi intézkedések kizárólagos EU jogkörben vannak, ezért eh, hatáskörben vannak, ezért világos, hogy a dömping ellenes intézkedést eh, kizárólag csak a közösségi intézmények hajthatják végre. Ezért az intézményeknek hozzá kell igazodniuk a mostani szabályokhoz, a végrehajtói szabályokat is figyelembe kell venniük, az, az ilyen végrehajtói intézkedések meghozatalára vonatkozó szabályok szellemében kell az igazadást véghez vinni. Tudom, hogy az önök szakbizottságában ez külön kér, jelentőséggel bír, tehát tudják, hogy a bizottság, egy, az Európai Bizottság a komitológiai eljárásról egy szöveget, javaslatot készített el, amely megszüntetné a régi komitológiai döntést, és a komitológiát kiterjeszteni a kereskedelem politikára is, és változást jelentene a kereskedelem politikába ütköző probléma kezelése során. Nem akarok hosszan beszélni, volt, jártam a Júriban is, a módosított Szájer jelentés, a trialógus vagy a háromoldalú tárgyalás eredményeit tükrözi, amelyért az elmúlt hódon, hónapban került sor, és a kereskedelmi politikai intézkedések tekintetében úgy gondolom, hogy a biztosítékok a safeguardoknál a szabály az lesz, hogy a tagállamoknak minősített többséggel kell ezeket ellenezniük. Of the member states in favor of... Bocsánat. A safeguard intézkedéseket a tagállamoknak minősített többséggel kell támogatniuk, a dömping ellenes um, intézkedések ugyanakkor fennmaradnak a 18, hónap 18 hónapig, 18 hónap után pedig a bizottság eljárása elleni döntést szintén minősített többséggel kell meghozni a tanácsban ahhoz, hogy ez az eljárás megakadályozódjék. Nos, mindezt elmondva, mindezt felvázolva. Úgy hiszem, hogy nem a feladatom, hogy minden részkérdésben elmélyüljek, talán a vitában rákérdezhetnek erre, azért vagyok itt, hogy választ adjak, ha tudok. A következtetéseim azt mondják, hogy a parlament kereskedelmi politikai szerepe jelentősen nőtt, egy sor kérdés nyitvál, az eljárásokat igazítani kell, az alaprendeleteket át kell alakítani, tehát ezeket a feladatokat végre kell hajtani, és ez meg is fog történni. A parlamentnek valóban lehetősége van arra, hogy befolyásolja a kereskedelem politikát, és alakítsa is azt. De nem vetettem fel azt a kérdést, amely pedig a parlament számára minden bizonyal nagy pedig, hogy milyen léptékben és mértékben lehet a nagyon technikai szabályokat a dömping ellenes politika területén, vagy a közösségi érdekre vonatkozó szabályokat eh, áttekinteni, és lehetősége lesz a parlamentnek arra, hogy egy eh, kifinomultabb politikát dolgozzon ki ezen a területen, és eh, módosítsa a mai um, szabályt, de hát ez már nem a mai előadás témája, nem a Lisszaboni szerződésből következik, hanem csupán azt mondhatom, hogy nyitva a lehetőségek, a parlament opciókkal rendelkezik, és hát mi a kereskedelmi community Brüsszelben nagy érdeklődéssel követjük, hogy mit tesz a parlament az új jog, jogkörével. Köszönöm. Uh, may I underline the fact that you have a figyelmünket mindenképpen az új szerkezet hatásaira irányította, tehát hogy milyen új egyensúlyok jönnek létre. Eléggé gyakran a Lisszaboni szerződés hatásait alulbecsülik. Jogosan említette, hogy a végrehajtás úton van, hatályos a Lisszaboni szerződés, és fenntartásaim is vannak azzal a tényel kapcsolatban, hogy elég sok derogáció is lesz az új rezsim alapján, új rendtartás alapján. Nem látok politikai okokat a kivételre, de megnézzük, hogy mi lesz itt a parlamentben a dolog eredménye de az biztos, hogy a delegált aktusokra hatása lesz az új rendszernek. Most akkor térjünk el a következő felszólalóra, Rodrik Abotra, aki a Nemzetközi Politikai Gazdaság Európai Központjának az SCP-nek a munkatársa, the APCO Worldwide. És uh, a brüsszeli irodája az egész világ számára nyitott. 2005-ben uh, Genfben dolgozott. And ambassador. És uh, az Európai Unió Genfbe delegált nagykövete is volt, a Merten College-ban végzett. Köszönöm, hogy eljött, és most üdvözlöm a vitánkon, átadom a szót 15 percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a meghívót. Ezeket a kérdéseket már korábban is megbeszéltük, tehát régi motorosok vagyunk azzal kezdeném, amit az előtte szólók nem említettek, hiszen úgy gondolom, hogy inkább arról akarnak hallani, hogy mi történt az elmúlt 12 hónapban, és nem azt várják tőlem, hogy elemezzem a szerződést. Hiszen gondolom elég jól tudják, hogy mi van a szerződésben. Három megjegyzésem lenne az elején. Most az ESIPE nevű testületről beszélnék. A kereskedelmi politika, ami napjainkban nagyon tág intézkedés spektrumot jelent. És a megfigyelő, illetve az elemző érdeklődését ezek a dolgok felkelti Erről majd bővebben szólok, amikor a közös kereskedelmi politikáról beszélünk. Minket a klasszikus kereskedelmi szempontok érdekelnek. Ne felejtsék el, hogy az Európai Unió egy vámunió kereskedelem politikai értelemben. A közös kereskedelmi politikát a 207-es cikk szabályozta. És ehhez csak azt lehet hozzáadni, hogy most már a Lisszaboni szerződés óta a közvetlen külföldi befektetések is ide tartoznak. Tehát egy új területi is megjelent. Az ECI-ben azt vizsgáljuk, hogy milyen intézkedésekkel jár a jelenlegi politika és a tartalmát ezeknek. Sokkal inkább ezt vizsgáljuk, mint más dolgokat. Érdekeltek vagyunk olyan témákban is, mint vám kérdések, a vám osztályozás, Genfben a vám osztályozással is foglalkozunk, ugyanúgy, mint az eredet, a származási hely szabályaival. Így ez átvisz minket környezetvédelmi témákhoz, emberi jogi, munkaügyi témákhoz. A kereskedelmet és a fejlődést tekintjük azonban alap témánknak. Ez a hátterem, megjegyzéseimet pedig ezekre a területekre korlátoznám. A második megjegyzésem, a tapasztalataink érdeklik önöket. Ez pedig nem egyszerű, hiszen 12 hónappal kell foglalkoznunk. És igazából új bizottság is felállt, és februárban kezdte a munkáját. Tehát valószínűleg még nincs olyan nagyon sok tapasztalat. Én négy kereskedelmi politikai területre szeretnék koncentrálni, és megvizsgálnám, hogy a INTA bizottság segítségével a parlament hogyan hajtotta végre az új felelősségi, felelősségét. Az első a nemzetközi kereskedelmi megállapodások kérdése. Tudjuk, hogy az európai parlamentnek is dönteni kell ezekről. Nemzetközi banán megállapodás is létezik, akár hiszik, akár nem, és ezzel is az INTA bizottság foglalkozik. A együttes döntés hozatal a következő terület, ez pedig az európai kérdésben mindig benne volt, de új a kereskedelemben és van legalább egy esetünk, amely egy rendelet tervezet a Pakisztánnak nyújtandó kereskedelmi engedményekről. Ez a humanitárius árvíz okozta katasztrófa enyhítését szolgálja, mert körülbelül 9 hónapja volt. Volt még, van még egy téma, ez pedig a GSP rendelet megváltoztatása, tehát ez egy olyan téma, amelyre visszatérünk. Tehát a tarifális preferenciák rendszeréről szólva ezt sem hajtották még végre. A harmadik téma, amelyet megfigyelünk, és amelyre utalás történt, az a rendes jogalkotási folyamatról szóló rendelettervezet, ez pedig a kereskedelmi jogalkotást célozza meg, és a korábbi komitológiai rendszert váltja le. Ezt a Lisszaboni szerződés lecserélte az új mechanizmusokkal. Ez éppen zajlik. Hallottunk a vita során erről is. A külsősöknek nyilván nem látható ez. Sajnos, sajnos. Tehát eh, az INTA bizottság tevékenységét nagyon szorosan kell figyelni, és a tanács ott is, hogy tudjuk, hogy mi történik. Nagyon eh, bonyolult a helyzet, és eh, döntés még nem született. Ez a kereskedelmi jogalkotásra is vonatkozik. Ez nagyon fontos. Tehát amíg ez nem kerül megoldásra, más dolgokkal nem lehet foglalkozni. A negyedik témám, és ezt már az első felszólalás is említette, a kereskedelem politikának a külső szerepvállaláshoz fűződő viszonya és ez is a 205 és a 207-es cikkben kerül említésre. És sok mindent nem lehet mondani, hiszen a külszolgálat fizikailag még nem létezik. Az Európai Külügyi Szolgálat éppen alakulóban van, és úgy néz ki, hogy januárban áll össze. Tehát innen még nem tudok túl sokat beszámolni. Mondtam, hogy ezek a dolgok nem mindig láthatók, hiszen a vita a parlamenti és a tagállami, illetve tanácsi tárgyalók között zajlik, és az általában nem eh, jelenik meg a közvélemény számára. Tehát az, hogy ki ülte, tehát jól, ki nem, ki túloz, nagyon nehéz elmondani. Tehát nem arról van szó, hogy nincsen átláthatóság, de hogy mi történik, az sajnos nem látható. A harmadik megjegyzésem... A little bit of an evaluation. A harmadik témám pedig a kiértékelés. Eléggé nehéz, amikor korlátozott a tapasztalati mennyiség, és még a folyamat nem zárult le. Túl könnyű lenne most leegyszerűsíteni a dolgokat. Megfigyelők egy éve azt jelezték, hogy a szerződés a döntéshozatalban hosszú késedelmeket eredményez majd, hiszen a parlamentet is egyenlő módon be kell vonni a kereskedelmi politika alakításába. Szerintem túl gyors volt ez a következtetés. Lisszabon a hatalom transferéről szól. Hogyha valaki hatalmat nyer, akkor más veszít. Mindig van egy átmeneti idő, ez pedig problémákkal jár. Bizonyos döntések lassabbak lesznek, és én eh, észre is vettem, hogy hol nem született még döntés. Azonban minden esetre külön kell figyelni, hogy a tanács vagy a tagállamok, illetve a parlament az, ahol késlekedés van, ahol problémák vannak. Hát és akkor azt halljuk, hogy hát igen, ez Lisszabon következménye, mi mondtuk, hogy a parlament bevonásával ez lesz. Tehát eh, most azért ne siessük el azt, hogy ki miért felelős. Ezt azért is mondom, mert itt a tagállamok között is megosztott vélemények voltak. Tehát például a rendes jogalkotási eljárásról. Úgy látjuk, hogy voltak nehézségek a tagállamok között, és néhányan kompromisszumot is kötöttek. Azonban a késlekedés felelőssége a tagállamokon nyugszik. Ez az a terület, amelyet már röviden említettek. Tehát rendelkeznek egy kerettel, amelyen belül jogalkotással foglalkoznak. A tanácson belül is voltak problémák. About safeguards and things. And also some hesitations. Tehát itt az a védzáradékok esetében is voltak ilyen problémák. És most nézzük meg ezt a pakisztáni dolgot. Meg kell néznünk minden egyes esetet, az érem másik oldala mert eddig a parlamentnek udvaroltam, az úgy néz ki, hogy az elmúlt 12 hónapban számos területen volt tárgyalás a többi intézménnyel. De a parlament egy kicsit túl szeretne menni azon, ami a szerződésben van, tehát egy kicsit tágabban értelmezi a jogait, mint ahogy ez a szerződésben van hogyha elgondolkodunk a 2011-es költségvetés problémáiról, hát ez nem egy új dolog, így is úgy is lettek volna problémák, azonban ennek közvetlen kihatása van a kereskedelemre és az európai külügyi szerepvállalásra. Tehát példát mondanék, véleménykülönbség van a tanács és a parlament között a költségvetés esetében. A külügyi szolgálat témakörében. A másik a banán megállapodás, amely inkább a fejlesztési bizottság eh, témája, tehát ez nem annyira önökre vonatkozik. Ennek pedig ismét ahhoz van köze, hogy a parlament erősebben ellenőrzi a pénzügy, a pénzek elköltését. És most itt van ez a pakisztáni javaslat is, amely késlekedik, és nem sokára eléri azt a pontot, ahol sürgős reakcióra lenne szükség egy sürgős humanitárius problémánál. De visszatérek a, pro, a kezdő tézisemhez az átmeneti idő mindig bonyolultabb, mint a nem átmeneti idő. Itt eh, elég gyakran keresik a felelős, vagy kifelelős a késlekedésekért. Most így látom a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm ezt a nagyon érdekes vizsgálatot amely a gyakorlati tapasztalatokról szólt a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. Szerintem most ne tartsunk szünetet. A szakértők előadásait szerintem folytassuk, és ismét új felszólalóink vannak NGO-k részéről. Tehát most párbeszédet folytathatunk az NGO képviselőivel. A következő felszólalónk Adrian van den Hofen, aki a Business Europe nemzetközi kapcsolatok osztályának az igazgatója, és gondolom, hogy a Business Europe mindenki számára ismert, területünkön a legbefolyásosabb érdek képviselet. Tehát üdvözlöm, Adrián, hol van, ott van, nagyszerű. And, uh... Köszönöm, hogy uh, eljött, 10 percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, és uh, köszönöm a bizottságuknak is, hogy meghívott. Én nagyon sok időt töltök itt a parlamentben, és a legtöbb időt itt az önök szakbizottságában, Strasbourgban is, és ott azért egy kicsit izgalmasabbak az ülések. Nagyon tetszettek a tudományosabb jellegű előadások, de én most rövidebb leszek, és szeretnék időt hagyni a kérdésekre, válaszokra is. A Business Europe szempontjából Üdvözöljük a Lisszaboni szerződés hatályba lépését, főleg a Európai Unió külső tevékenységi területén. Ide tartozik a kereskedelmi politika is. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament bőv, bővült szerepköre is pozitív lesz. Tehát mi mindenképpen üdvözöljük. Az üzlet nemzetközi színpadon zajlik. Volt nagyon érdekes előadás előttünk, tehát hallottuk az Európai Unió új kereskedelmi politikájáról, tehát az Európai Parlament foglalkozik a szolgáltatásokkal, foglalkozik a megállapodásokkal, és az európai politikai döntésekben a tanácsban több más többségre lesz szükség, és az Európai Parlament is rész lett a döntéshozásnak. A kereskedelem politika hasonló ezen a területen a többi politikai területhez. A Business Europe szerint a Lisszaboni szerződésnek fontos kihatása lesz például a szolgáltatások területére. Az Európai Unió néhány területen más szavazási rendszerrel rendelkezik, azonban az üzleti közösség a negatív listás tárgyalásokat szereti. Ez egy technikai megjegyzés, és azt jelenti, hogy csak a kivételeket sorolják fel, azokat, amiket nem liberalizálnak. Ez túl technikai jellegű, de az üzleti közösség számára nagyon fontos, hiszen egy ipar definíciója időbe kerül. Gondoljunk a számítógépes iparra, az internetes iparra, és hogy ez hogyan fejlődött az idők során, akkor érezhetjük ezt a problémát. A kereskedelemben ezek a listák nem igazán kapcsolhatók össze ezekkel. Tehát a negatív listával indulunk ki, és azt javasolnák a parlamentnek is, hogy a negatív listák irányába mozduljon el. A befektetés új az Európai Unió számára, tehát a befektetés védelme. A befektetések konkrét problémákkal is járnak. A legfontosabb az, hogy a jövőbe tekintsünk. Az Európai Unió az a befektetések, a közvetlen külföldi befektetések egyik legnagyobb fogadója, és az Európai Unió a közvetlen külföldi befektetések egyik legintenzívebb exportőre is. Tehát az Európai Unió alakítja azokat a szabályokat, amelyek a befektetések védelmére és a befektetésekhez való hozzáférésre vonatkoznak. Látjuk, hogy a gazdasági nacionalizmus ismét növekszik. Éppen ezért a nemzetközi közvetlen, a külföldi közvetlen befektetések előtornyosuló akadályok is más helyzetben vannak. A parlament a kétoldalú befektetési szerződésekben is érintett. Tény az, hogy kb ezer befektetési szerződés létezik az Európai Unióban, és a Lisszaboni szerződésben vannak olyan szempontok, amelyek ezen szerződések jogbiztonságára vonatkoznak. Az egyik ilyen, hogy az európai befektetéseket továbbra is védelemben részesítik. És nem csak akkor, amennyiben vita alakul ki, hanem akkor, amikor például egy befektetés biztosítóval van vita. Tehát, hogyha jogbizonytalanság lép fel. A második kérdés például a tőke transfere kérdése enyhe konfliktus van a meglévő szerződések és a Lisszaboni szerződés között. A tőke transfer nagyon lényeges a befektetések védelme szempontjából. Konkrét példát mondanék, a legtöbb európai vállalat visszavonul Iránból az iráni szankciók miatt, amelyeket az Európai Unió nemrég fogadott el. Az egyik legnagyobb kihívás a cégek számára az, hogy visszakapják a pénzüket. Ez egy nagyon konkrét probléma, amelyekkel a vállalatok egy ilyen helyzetben szembesülnek. Egy második téma, és ezt is említették már, ez a komitológia, és itt a dömpingre gondolunk. A Lisszaboni szerződés a komitológiát a kereskedelemvédelem, a dömping ellenesség érdekében egy modell alapján alkalmazná. Sajnos a tárgyalások során azt látjuk, tehát azt látjuk, hogy volt egy olyan kísérlet, hogy többi jogbizonytalanságot vezessenek be a komitológiai eljárásba. Főleg, ami itt a dömping ellenes dolgokat illeti. Sajnáljuk. Ez nem csak a szavazási eljárásból ered, hanem abból is, hogy számos nem átlátható eljárás van. Ez a jogbizonytalanság nem csupán a felhasználókat érinti, ez politikai probléma is, hiszen a dömping ellenes politika lényege az, hogy a megcélzott külföldi kormányok és vállalatok nagyon sok nyomást alkalmaznak Európában, hogy könnyítsenek ezeken az intézkedéseken. A komitológiai eljárás hogyha a Juri Bizottság elfogadja, megnyitja a lobby csoportok előtt a kapukat. Olyan cégek előtt is, amelyeknek semmi közük az esetekhez, de mégiscsak lobbizni fognak. Tudom, hogy az Európai Parlamentnek van néhány tagja, aki megpróbálná ennek a dönt, ezt a döntést megfordítani, és csak annyit mondok, hogy a gazdaságban sok szereplő van, aki ezt támogatná, és aktívan segíteni önöket ebben a tekintetben. A kereskedelem védelmének egy másik szempontja a komitológia vagy a döntéshozatal. A parlamentnek meg kell nézni a kereskedelmi védelmi politika szempontjait. Meg kell nézni, hogy milyen tendenciák vannak a kereskedelmi védelmi politikában a bizottság tényleg átlátható politikát folytat? A bizalmas információkat védik? Megfelelő bánásmódban részesülnek az érintettek a bizottsági eljárásokban? Ezek nagyon lényeges pontok. A kereskedelmi védelem eszközeit politikailag is úgy használják, hogy alkalmazható legyen például a támogatásokban, a nyersanyaghoz való hozzáférésben? A parlament számára például hasznos lenne egyszer vagy kétszer évente áttekinteni az általános témákat, például a kereskedelem védelmében. Így Európa támogatni tudná a bizottságot, vagy pedig el tudna magyarázni olyan dolgokat, amelyek a külsősöknek is nagyon fontosak. Most a parlament szerepére térnék át utolsó megjegyzésemként. Egyrészt úgy gondolom, hogy az INTA bizottság nagyon jó munkát végzett a Lisszaboni szerződés végrehajtásánál, hiszen nagyon sok kereskedelmi jogalkotási feladat van, és gondolom, hogy ezzel a parlament számolt is tehát itt együttes döntéshozatal, és így tovább. Van néhány dolog itt, amiről szólnék. Ez a bizottság véleményem szerint jogalkotási bizottságnak túl kicsi. Tudom, hogy ezt nem tudják már holnapra megváltoztatni, de ezt figyelembe kell venni, hiszen a jogalkotás mennyisége óriási. Tehát úgy gondolom, hogy esetleg növelni lehetne az INTA bizottság méretét. Ezzel összefüggésben a bizottságnak több jogi támogatásra van szükség, hiszen nagyszerű az, hogy a bizottságtól megkapják az információkat, millió dokumentumot küldhet eh, a bizottság, tehát például a career megállapodás az ezer oldalas volt, azonban eh, a bizottságuk nem tud megfelelni feladatainak, hogyha nem kap több támogatást. A kereskedelem védelmében, a piacra jutás tekintetében nagyon fontos szerepe van a bizottságoknak. És költségcsökkentésről is beszélnék. A kereskedelem politikai dolgok, például a nyersanyagok kérdése, vagy a kereskedelem és a klímaváltozás kérdése más bizottságokra, más bilaterális bizottságokra, delegációkra is vonatkozik, tehát az EU-Kína, EU-USA delegációkra gondolok. A különféle csoportok, különféle szakbizottságok pedig legyenek összekötve egymással. Tudom, hogy mindenkinek korlátozott lehetőségei vannak, de szerintem nagyon fontos az, hogy az érintett testületek között legyen koordináció. Megemlítenék még végezetül két fogalmat, a bizalmat és az üzleti párbeszédet. Az INTA bizottság előtt álló egyik kihívás az, hogy a bizottsággal folytatott tárgyalásai során megmaradjon a bizalmasság. Vannak érzékeny kérdések, éppen ezért azért, hogy megfelelő információ legyen, szükség van a titok tartása is, hogy a bizottság tiszteletben tartsa az érzékenységeket. Az üzleti élettel való párbeszédben üdvözöljük azt, hogy meghívnak minket. Vannak olyan témák, amiről nem tudunk nyíltan beszélni. Ez azért van, mert az autoritárius rezsimek által vezetett országokban reális veszélyek vannak. Tehát, hogyha bizonyos információkat kérnek, akkor nem biztos, hogy nyilvánosan meg tudjuk ezeket adni. A parlament néhány tagjához oda tudunk menni, el tudjuk magyarázni a helyzetet, de különben a szükséges információkhoz érzékeny helyzetben nehéz hozzájutni. Ez lett volna az előadásom. Köszönöm szépen! for your usual lively way of putting... Köszönjük szépen, hogy ismét ilyen uh, élettel teli módon mutatta be a témáját, és most pedig a szakszervezetek szólalnak meg. Tom Jenkins a következő felszólaló, a ETUK nevében az Európai Szakszervezeti Szövetség, az ISS nevében üdvözöljük itt a meghallgatásunkon. 10 percet kap. Uh, thank you very much, President. Uh, I'm Tom Köszönöm szépen. Tom Jenkins vagyok. John Monks politikai tanácsadója vagyok, aki szívesen eljött volna, de nem tudott eljönni. Arra kértek meg, hogy beszéljünk a Lisszaboni szerződésről, ennek a kereskedelem politikai kihatásairól. Mi támogattuk a Lisszaboni szerződést, támogatjuk a szabad kereskedelmet és támogatjuk a parlamentet bizonyos fenntartásokkal, persze bizonyos korlátokkal. Nos, a Lisszaboni szerződés, amikor harcoltunk érte, azért volt, mert a szociális eh, ott szolgálta, de úgy tűnik, hogy ez elveszni, elvész. A alapi jogi kartáért küzdöttünk, de és az Európai Unió demokratizálásáért, ez pedig az Európai Parlamentenek az áloga. És a szerződés legfontosabb része pedig most válik gyakorlattá, hogy beszélünk. Az első előadás elmagyarázta a 21. cikket, a külpolitikák és az európai arról beszélt, hogy a külpolitika mennyiben határozza meg az európai külkereskedelmet. Ezt a Lisszaboni szerződés vezette be. Emellett érveltünk már hosszan, hogy a külpolitika, a foglalkoztatási fejlesztési, a gazdasági politika és a kereskedelmi politikák össze kell, hogy kapcsolódjanak. Különösen a kereskedelemre nem volt ez igaz, valahol a stratoszférában lebegett ez, de ezen jogkör hozzájárult ahhoz, hogy elmélyüljenek a kapcsolatok. A Lisszaboni szerződés tehát a európai politika demokra, a kereskedelem ö, demokratizálódásának és politizálódásának a lépését jelenti. Különösen üdvözlöm a parlament álláspontját. Persze nagyon nehéz értékelni, ugye Chuan Light megkérték, hogy mit gondol a francia forradalomról, Chuan Light, és ő azt mondta, hogy hát még nem telt el elég hosszú idő ahhoz, hogy válaszoljuk a kérdésre. De hát a mi esetünkben valóban nem telt el olyan hosszú idő. Hiszen, de annyit már láthatunk, hogy vannak szociális záradékok, fenntarthatósági, növekedési záradékok, a szerződésekben is. A szabadkereskedelmi, az éghajlatváltozási megállapodásokban igenis érvényesülnek ezek a szempontok, és a parlament kimutatja fogafehérjét különösen a fenntarthatósági növekedési záradékokban remélem, hogy az indiai kormány figyelembe veszi ezeket, ezt a záradékot. Persze meg kell akadályozni, hogy itt egy ilyen VTO-szerű ügy merüljön föl, de biztos vagyok benne, hogy a parlament ragaszkodni fog hozzá, hogy a szociális fejlesztés és a fenntartható fejlesztés céljai érvényesüljenek az EU-India megállapodásba. Kértük mi az ETUK részéről, hogy a bilaterális szerződésekben is megjelenjenek ezek a szempontok. I think that that you know, to, to the extent that we've seen any uh, negotiations under Tehát láthatjuk, hogy ide két eredményt sikerült elérni, nem tudom, a Kalifórum az egyik, amely ilyen áll, Csipke Ruzsika álmot él, a másik pedig a koreai megállapodás, amely valóban előrehaladást ért el. Ahogyan az első felszólaló mondta, itt az egyetértés joga merül föl, de lehet, hogy ez nem csak igen-nem mondásban merül ki, hanem a parlament befolyásolhatja esetleg a tárgyalás folyamatát is, és az eredményét, és ez egy nagyon fontos jog, ezt szeretnénk támogatni. És látni szeretnénk, hogy az egyetértéshez való rendszert milyen módon lehet beépíteni, jogrendszerét hogyan lehet beépíteni az eljárásokba, és a szociális partnereknek persze nagyon nagy érdekük ez. A szakszervezetek nem csak a munkajogi érdek, kérdésekért érdeklődnek, hanem a munkahely megtartás, a munkahely teremtés, a szociális viszonyok is izgatják őket. Tehát éppen ezért um, igyekszünk itt ebben a nagy városban ezeket a kérdéseket a renden tartani. Visszatérve Kóreára. A megállapodás végrehajtásáról folyik a vita, hiszen a parlament a normális jogalkotás rendszere segítségével komoly feltételket szab Kóreának, például arról, hogy a safeguard mezőreket hogyan lehet kezdeményezni. A módosítók ugye azt mondják, hogy a hazai tanácsadó csoportok voltak ilyen módosítók, hogy a domestic advisory grupokat a hazai tanácsadó csoportokba bevonják a munkavállalói szervezeteket, ezt ugye nem fogadták végül is el, de nagyon fontos, hogy a szociális partnerek irányt tudjanak mutatni, befolyásolni tudják a tárgyalásokat, mondjuk, hogy 13. fejezetes fejezetre, ez a fenntartható fejleszté, fejlődési fejezetre való hivatkozással uh, feneklik meg a tárgyalás. És fontos tehát, hogy itt a parlament figyeljen a mi szavunkra, és uh, a Business Europe képviselője vetette fel azt a kérdést, amelyre vissza akarok térni, a, a bizalom kérdésem. Hát nagyon érdekes ez, az újságot kinyitva a legtöbb szerződés feltételeiről olvasni tudok, de a bizottság nem adja oda ezeket a szerződéseket. Nos, egy meglehetősen jobboldali nyomásgyakorló csoport megkapta a bizottság tárgyalási álláspontját, mi viszont ezt nem kaptuk meg. Tehát úgy gondolom, hogy valamilyen módon tiszteletben kell persze tartania az információk tükösített voltát, vagy eh, bizalmas információként való kezelésének elvárását, de hát figyelembe kell venni, hogy a szakszervezetek a nemzeti, az európai munkastanácsokban részt vesznek, üzemi tanácsokban részt vesznek, és éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő információkat kapjunk. Van tehát itt még mit tenni. És a parlament koreai tárgyalásai során mégis aztán igyekezett hozzáférést biztosítani. Uh, I see that, that uh, you, you, you've been discussing the uh, European External Action Service. Uh, az Európai Külügyi Szolgálat kérdései is felmerülnek a kereskedelem politika kontextusában, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot a normális közösségi rend részévé kell tenni, és fontos, hogy ez ne a tanácsot vagy a kormány ügyét, az intergovernmentalizmus ügyét szolgálja. Kár, hogy Keti Estonnak két pozíciója van, és folyamatosan az alelnök és a külképviselő közötti pozíció között kell ingáznia. Tehát fontos szerepet játszanak majd a felállítandó nagykövetségek, de úgy gondoljuk, hogy a nagykövetségek, ha majd így hívják őket az Európai Unió nagykövetségeibe, legyenek munkaerőpiaci atasséke, ne csak kereskedelmi és diplomáciai szakértők, hanem munkaerőpiaci szakértők is. És lehet, hogy egy-két bizottsági embert ez megriasztja, de ezeket a munkaügyi atosséget általában a szociális partnerek eh, delegálják, mondjuk Németországban vagy Franciaországban, és az Egyesült Királyságban is így volt ez régen. A munkaügyi atosség szolgálata nagyon hasznos volna a külügyi szolgálat területén, különösen amikor a fenntartható fejlődést igyekszenek felmérni. Nos, hát vannak az SZAI-ék eh, és a szabadkereskedelmi megállapodások, és a kettő között bizony nincsen gyakran kapcsolat. És itt a szociális partnereket be lehetne vonni, be lehetne vonni az érintett országokban a munkaügyi atasékkal a szociális partnereket, és ez egy nagyon hasznos munka volna a tények felderítésében, a helyzet felvázolásában is fontos munkát végezhetnének ezek az atasék. de összességében a, a, olyan megállapodásokra ültünk, amelyek nem biztos, hogy kielégítőek. Egyébként az etuk, mint tudjuk, sokkal inkább kereskedelem barát, mint gondolnák. Vannak még más kérdések a parlament eh, ügyrendjén lévő kérdések közül, amelyek eh, nem mindig a kereskedelemmel függenek össze közvetlenül, mondjuk az EU 2020-as stratégiája ennek is van egy kereskedelmi politikai része. Ezzel kapcsolatban van egy észrevételem, úgy gondolom, hogy ez egy politikai kérdés, és minthogy a parlament rendelkezik a jogkörrel a kereskedelemben, látni kell, hogy a kereskedelemből folyó eredő következmények a nemzeti szintre vannak hagyva. Tehát nagy az aránytalanság, és éppen ezért nagy jobb jogkört kellene adni az EU-nak a gazdaságpolitikában, de hát világosá kell tenni az embereknek, hogy az egész gazdaságunk céljait szolgáló megállapodásokat kötünk, de persze vannak vesztesek, mondjuk a textilipar, vagy a vagy más iparágak. Vannak nyertesek, mondjuk az autóipar, és vesztesek a textilipar is. Végezetül tudom, hogy túlléptem az időt, a Single Market Act, az és piaci jogszabály. Nos, hát ez is egy um, sor kérdést felvet, melyeket a bizottság is felvetett, és ezeknek külpolitikai vetületeik is vannak. Például az egyik, a bizottság nemzetközi normákról beszél lehetnek ezek technikai normák, mint a REACH, mert a REACH technikai norma, nem biztonságére norma, de azt gondolom, hogy a nemzetközi normák során munkaügyi normákról is beszélni kell az egységes piaci jogszabály kontextusában. Végezetül pedig a befektetéseknél a bizottság az azonos um, pályák, azonos esélyek elvével lép fel, mondva, hogy a kínaiak ne vehessenek részt a közbeszerzésben, ha mi nem vehetünk részt az övékben. Egyetértünk ezzel, az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elve nagyon fontos. Másrészt úgy gondoljuk, hogy a fejlődő országok tekintetében más megközelítést kell alkalmazni. Úgy gondoljuk, hogy a feltörekvő országokat teljes jogú partnereknek kellene tekinteni, e, kölcsönös adokkapok működhet közöttünk, de az EPÁK tekintetében még el kell gondolkozni. Nem akarnék most az EPÁKról beszélni, de azt gondolom, hogy ezzel a fejlődő országokban nem jutunk messze. Köszönöm. Köszönjük szépen Tom Jenkinsnek a szót. Most pedig megadom Ralph Kamphünernek a szót, aki a Eurocommerce nemzetközi kereskedelmi tanácsadója. Ez egy brüsszeli vezet szervezettel mondhatni egy brüsszeli érdekképviselet. Megadom tehát neki a szót. Ja, vielen Dank, Professor Morera. Köszönöm szépen Moreira professzor, hogy az Aerocommerce nevében és magam nevében itt felszólalhatok. Az aerocommerce ről mondanék néhány szót. Az AeroCommerce az Európai Kereskedelem csúcsszerve. Bennünket a Business Europe nem képvisel, hanem azt mondjuk, hogy a kereskedelem érdekeit, speciális, specifikus érdekeit magunk artikuláljuk azonoknál fogva, mert a kereskedelem az Európai Unióban egy meghatározóan hozzájárul a lakosok jól létéhez, jó létéhez, a fogyasztók jó létéhez. 6 millió vállalkozás működik az ágazatunkban, ezeknek 95% a kis és középvállalat, akik irányában nagyon elkötelezetteknek érezzük magunkat. Ez a 6 millió vállalkozás biztosítja azt, hogy 30 millió európai ember eh, kap eh, munkát, eh, fizetést, tehát a kereskedelem hatalmas munkáltató is Európában. Ez a 30 millió alkalmazott munkatárs biztosítja azt, hogy ágazatunk az Európai Unió GDP-jének 11%-át teremti elő. Hogyha meggondolják, hogy ez voltak éppen abból ered, hogy a termékeket A-ból B-be juttatják el és adják tovább, ez egy hatalmas érték többlet hozzáadás, és azt kívánnánk, hogy a politika kérdési, politika ezt elismerje, ezt a érték értéktöbletteremtést. Néha olyan öm, öm, elhanyagolt gyerekként tekintünk a saját területünkre, illetve úgy érezzük, a politikusok árva gyerekként tekintenek ránk. Nagyon erős itt a verseny az ágazatban, ami oda vezet, hogy olyan árakkal találkoznak a kiskereskedelmi egységekben a fogyasztók, amelyekre igazán büszke lehet mindenki, tehát nagyon kedvezőek ezek az árak. Tehát mi voltak éppen tehát a fogyasztó közvetlen kapcsolattartói vagyunk. Ennyit bevezetőképpen. A Európai Unió jövendőbeli kereskedelmi politikájáról már sokat mondtak előttem, az előttem szóló is. Nos, az Eurocommerce általánosságban úgy gondolja, hogy az a kommunikáció, amelyet, az a közlemény, amelyet összeolvastunk, jó irányba mutat, mégpedig azért, mert a nyílt piacokat hangsúlyozza. A nyílt, a nyitott piacok jók az európai polgárok, jók a fogyasztók számára. Az Eurocommerce azért is a nyílt, mindkét irányban támogatja a nyílt piacokat, tehát az Európából való export tekintetében is. Itt nagyon fontos, hogy a harmadik államok piacait liberalizálják, és ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Külügyi Szolgálat, melyről Adrian beszélt, Ezt úgy kell megszervezni, hogy a piaci hozzáférési partnerséghez hozzájáruljon, amely egy nagyon jó eszköz, amelynek segítségével az európai exportokat ügyét lehet támogatni, nem a harmadik államokba. Tehát fontos, hogy az exportokat a kereskedelmi stratégiánkban támogassuk. Hogyha ezt meg akarjuk tenni, akkor persze az importok irányában is nyitva kell állnunk, és itt nem csak a kereskedelem, hanem a fogyasztók húzzák ennek a hasznát. Kereskedőként distribution, distribution services-ként szolgáltatásokat is exportálunk. A Business europe kollégákkal egyetértek, hogy egy negatív listát kellene a tárgyalások alapjául kialakítani, és nagyon üdvözlendő volna, hogyha itt előrelépéseket érnénk el. Ezzel már a múlt és bilaterális kereskedelemről szeretnék beszélni, melyet az Eurocommerce támogat. Konkumban 2003-ban, Hongkongban 2005-ben, Genfben 2009-ben az Eurocommerce jelen volt, és az ott az Európai Parlamentot képviselt képviselőivel tárgyaltunk. Örüljük, hogy ezt a tárgyalást, ezt a dialógust a jövőben is folytatni tudjuk és véleményünkkel és tanácsainkkal szívesen állunk rendelkezésükre. Még hozzá szeretnék tenni, hogy a bilaterális oldalon nagyon igen Egyetértünk a parlament ambícióival, úgy gondoljuk, hogy Európában nagyon sok mindent el lehet érni. A dél-koreai megállapodás son ez nagyon jól látható, ez az ellépés, az elmozdulás. Az Európai Parlament szerepe a Lisszaboni szerződés idején egy olyan szerep, amelyre a kereskedelemnek is rá kell állnia. Üdvözöljük, hogy az Európai Parlament most aktívan részt vesz a kereskedelem politika alakításában. Ez többek között azzal függ össze, hogy a parlament nagyon aktív volt a kereskedelem politika átláthatóbbá tételében. Erre nagyon nagy szükség van a kereskedelmi ágazatban. A kereskedelmi védi eszközök és az antidömping területén láttuk ezt. Bizony sokszor hallottuk, hogy a cégek nem látják át ezeket a szabályokat, és a parlament úgy gondolom, hogy a mi oldalunkon áll, hogy a, e ter- a tekintetben, hogy a e területen még sok mindent kell tenni, és átláthatóbbá kell tenni ezeket az intézkedéseket. Amellett is láncsat szeretnék törni, hogy az új korszakban, a Lisszaboni szerződés korszakában a kereskedők a megfelelő kereskedelmi eszközöket is figyelembe vegyék. Hogyha tehát arról beszélünk, hogy milyen új határozathozatali szabályokat akarunk kialakítani, és hogyha azt mondjuk, hogy az a cél, hogy olyan technikai döntéseket hozzunk, ahol az dömping ellenes alaprendelet alapján állunk, akkor fel kell használnunk a lehetőséget arra, hogy világossá tegyük, hogy melyek a mostani feltételek, például a közösség érdekének mérlegére tételése során. Itt hasznos volna, hogy egy picit kézzelfoghatóbb iránymutatásokat kapnánk a tekintetben, hogy mit és mikor vizsgál az eljáróhatóság. Nagy esély ez tehát, úgy is, hogy jobban lehessen tervezni a cégeknek, és a jogbiztonság megerősödjön. Még egy valamit szeretnék mondani a poszt-Lisszaboni parlamentről és az új helyzetről. A parlament a legutóbbi időben komolyan foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a kereskedelem politika mennyiben járulhat hozzá nem kereskedelem politikai ügyekhez. Ez egy olyan vita, amelyet nagyon sok legitim és jó szándék határoz meg, másrészt azonban azt hiszem fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mennyiben járulhat hozzá a kereskedelem politika egy más politika területéhez, és hogy mikor jön el annak az ideje, hogy más politikai eszközöket alkalmazzanak a szociális vagy környezetvédelmi szempontok érvényesülését elősegítendő. Előfordulhatna például egy olyan helyzet, hogy ilyen módon potyautasok is a úszájunkba úsznak, akik a szociális vagy a környezetvédelmi érvekre hivatkozva voltak éppen ezen álca mögött egy protekcionista ágendát kényszerítenek ránk. És ebben az esetben a kereskedelem politika és a nem kereskedelem politika összekapcsolása mégiscsak rossz fénybe kerülne. Ezért tehát azt szeretném kérni, hogy ezt a vitát úgy folytassuk le, hogy a problémákról beszéljünk, és megakadályozzuk, hogy protekcionista módon visszaéljenek a jó szándékunkkal. Jó példák a múltból voltak példának kokáért, az GSP Plus tárgyalás, amikor azt mondtuk, hogy a fejlődő országoknak, akik a jó kormányzásban, a környezetvédelem és a fenntarthatóság területén előreléptek, további kereskedelmi liberalizációt biztosítunk. Ez egy nagyon konstruktív ügy, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan konstruktív út, amely a jövőbe vezet. Ezzel felszólalásom utolsó eh, szempontjára térek rá, mégpedig ez a kereskedelmet nagyon szorító és foglalkoztató kérdés. A, a tagjaink nagyon hiányolják a jövendőbeli kereskedelem politikáról való kommunikációt a kereskedelemnek, nem csak stabil kelet feltételekre és nyílt piacokra van szüksége, hanem arra is szüksége van, hogy eh, tervezhessen. A GSP területén például gyakran vita van arról, hogy mondjuk Y országból jövő X termékre 4%-kal csökkentjük a vámat automatikusan nő az import. És nap mint nap hallom a tagjainktól, hogy nagyon hosszúak a tervezési ciklusok, mondjuk a textíliek területén. Mondjuk 2005-ben februárban, márciusban a kereskedők a vásárokra elmentek, aláírták a szerződést, és augusztusban jöttek be az Unióba ezek a termékek. Időközben pedig kereskedelmi barikádokat építettek fel kvótak, kvóták formájában, és 50-80 millió textil és ruházati áru cikk akadt meg a határon, mert már a kvótán kívül voltak. Egész egyszerűen a politika nem értette meg időben, hogy milyen fontos az, hogy a kereskedelem egy eh, jogbiztos területen működjön és tervezhessen. Kérem tehát, hogy az Európai Parlament figyeljen erre a kérdésre, akkor, amikor a kereskedelmi politikai kérdésekben dönt nagyon sok itt a hasonlóság egyébként a kereskedelem és a termelő ágazat között. Nagyon fontos a tervezési biztonság és a jogbiztonság. És az általános van preferencia séma keretén belül ezt még fel szeretném vetni, hogy nagyon üdvözölnénk, hogyha az általános vám preferencia séma, amely most két évre kibővítésre kerül, erről a parlament alapvetően elgondolkozhasson, és a kereskedelemnek lehetősége legyen arra, hogy ezen erre felkészüljön, hiszen a GSP egy évvel korábban ismert. Ez egy olyan politika, amely a cégek érdekét, a gazdaság érdekét szolgálja, és egyébként középtávon nem csak a fejlődő országok, hanem az európai ipar érdekét egyként szolgálja. A dömping ellenes fellépés is egy nagyon jó példa arra, hogy itt is tervezés és jogbiztonságra van szükség. Olyan helyzet alakult ma ki, ahol a kereskedőnek voltak éppen, amennyiben az antidömping intézkedést publikálták, nincsen lehetőség arra, hogy az importjait erre átalakítsa. Miért nincs erre lehetősége? Gondoljanak csak arra, hogyha megjelenik a közönyben az antidömping vám, akkor um, már három-négy hete hajózik az árum Ázsiából Európába, és ilyen módon kereskedőként nem tudom befolyásolni a megrendelésemet. Tehát nagyon fontos a tervezési biztonság, egy kicsikét túléptem az időt, ezért elnézést kérek, de természetesen az Európai Parlamentet uh, szívesen tájékoztatom mindazon kérdésekről, amelyekről beszéltem, és örömmel tekintünk a további dialógus elébe. Well, we have still... Még van egy kis időnk. A meghallgatás lényege. Uh, occasions whereby we can... Tehát a meghallgatások célja az, hogy tanuljunk egymástól, tanuljunk vendégeinktől, és egymástól. Természetesen lehetősége van a tagoknak kérdéseket feltenni. De mielőtt ezt megtesszük a vendégeinknek és a jelenlévőknek elmondani, hogy a meghallgatás tiszteletére és a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének első évfordulójára egy kis koktélt szervezünk itt kint, kis fogadást, és mindenkit szívélyesen meghívok egy pohár pesgőre, hogy pesgő mellett beszélgethessünk tovább. Köszönöm a kiváló előadásokat, nagyon sokat kaptunk önöktől, és biztos vagyok benne, hogy az összes részvevő sokat tanult. Most akkor szeretném megkérdezni a tagjainkat, hogy szeretnének-e kérdést feltenni, rövid kérdéseket, megjegyzéseket, mert itt vannak vendégeink. Szczasznyi úr az Európai Néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr. Visszarohantam, és nem túl sok kollégát látok itt ahogy mondta, nagyon fontos az, hogy meghallgathattuk a felszólalókat. A kommunikáció nagyon fontos, és egy fontos témát is hallottunk. A Lisszaboni szerződés után a munkateher nőtt több témánk van, több munkánk van, több időnk van. Jó javaslat volt, hogy a jövőben eh, egy félidős áttekintés után esetleg a szakbizottságunk tagjainak a számát növelni lehet. Hiszen jogalkotási bizottság vagyunk, és három felszólalót hallottam, és nagyon informatívak voltak, nagyon hasznosak remélhetőleg ez a lehetőség a jövőben is megmarad nekünk, és folytatjuk a kommunikációt. Tehát nem kell nekünk elmenni, hanem az érintettekkel itt találkozhatunk. Hiszen csak is így kaphatunk megfelelő információkat. Köszönöm. Helmut Scholz. Scholz úr, a GUE-től. Köszönöm. Elnök úr, én is, mint mindig ebben a házban, nem voltam itt végig, de szeretném megköszönni a felszólalóknak ezt a kiváló meghallgatást. Csodálkoztam, hogy tényleg a, értik -e a parlamenti jogalkotási, illetve a bizósági jogalkotási munka tekintetében, hogy mit jelent az, hogy a parlamentnek a Lisszaboni szerződés értelmében új jogai vannak, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Elméleti szempontból, tudományos szempontból könnyű leírni az intézmény közi együttműködést. De hogy ez a nemzetközi kereskedelemben működjön, hogy amikor döntés születik arról, hogy hogyan működjön ez konkrétan, akkor először saját munkánkat kell az új viszonyokhoz alakítani. Ez a nemzetközi kereskedelmi politika lényege. Tehát nem a kereskedelem önmaga, nem csak a gazdasági előnyök, azok számára, akik részt vesznek a nemzetközi kereskedelemben, hanem a frakció felfogása értelmében az érintett országok fejlődéséhez is hozzá kell járulnunk. Ezt a napi munkára le kell fordítanunk a dokumentumok révén. Tehát ez a mi tevékenységünk számos aspektussal fonódik össze. A nemzetközi kereskedelem egy szerszám. És ezt hallottuk a meghallgatáson is. És figyelemmel hallgattam Jenkins úr előadását, amikor a szociális szempontokra gondolt. Tehát mit jelent ez a munkaszervezési szempontból? Tehát például, hogyha általánosságában az európai külügyi szolgálat munkájára gondolunk, mit jelent ez a munkavilágára? Egyéb témákkal is foglalkozunk majd, más szakértőkkel is, és megpróbálunk elgondolkozni a nemzetközi kereskedelem és más szempontok összefüggéseiről. Ide tartozik a fejlődés, szociális fejlődés. Természetesen a miatt és a gazdasági stratégia miatt is egyetértek azzal, amit hallottunk, hogy a napi munkában számos probléma merül fel, melyek során el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen szerepet játszott a kereskedelem a gazdaság és pénzügyi válság alatt. Hiszen a válság megoldása közvetlenül érinti az embereket. És hogy megértsük, hogy mit csinál a parlament a nemzetközi kereskedelmi politikában, az Európai Unió és a harmadik országok közötti viszonyra is ráirányítja a figyelmet. Tehát érdekes a javaslatokat meghallgatni, amelyeket hallottunk a meghallgatás alatt, hiszen így jobban tudatosul bennünk, hogy a kereskedelemnek milyen szerepe van az Európai Unió gazdasági stratégiájában. És hosszú távon, vagy középtávon el kell gondolkoznunk azon, hogy a szervezeti felépítésünk a nemzetközi kereskedelemben megfelelő súlyt kap-e. Vagy a bizottságot, a nemzetközi kereskedelem szerepét egy általános politikai döntéshozatali szinergia részévé kell tenni. De ez egy jövőbeli feladat lesz, most pedig szerettem volna megköszönni az elhangzott ötleteket, elképzeléseket. Természetesen a többi kollégával is konzultálok majd, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a nemzetközi kereskedelmi politika parlamenti átalakításához a Lisszaboni szerződés alapján. Nagyon szépen köszönöm. Én is szeretném elmondani saját benyomásaimat elnökként, és olyas valakiként, aki elgondolkozott az intézmény közi változásokon. Tehát, hogy az elmúlt 12 hónapban mit tapasztaltunk meg? A Lisszaboni szerződés egy kisebb fajta forradalmat robbantott ki ezen a területen. A Európai Unió kizárólagos kompetenciája az egyik ilyen eredmény a kereskedelmi politikában. Harmadsorban a kereskedelmi politika az Európai Unió külügyi tevékenységének részévé vált. Így eh, közvetett hatása van az új eh, jogszabályok végrehajtására is. Itt jogi elvekről van szó, előírásokról, szabályokról. De nem ők egyedül szabályozzák a politikai szereplők viselkedését és az intézmények viselkedését. Léteznek intézményközi megállapodások, léteznek vámok, gyakorlatok. És úgy gondolom, hogy az intézmény közi megállapodások már túlmutatnak a szerződésen. Néhány megállapodásunk a bizottsággal, sőt a tanácssal is húst ad a Lisszaboni szerződés csontvázának. esetleg tudják, hogy van egy ilyen szokás már. Tehát... Since the beginning of Lisbon Treaty, so I... Hogy már kétszer is jártam az elnökségnél, tehát ha meghívtak már a magyar elnökségi ülésre is. Például ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan tudnak együttműködni az intézmények különféle szinteken. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is megvan. Természetesen a kereskedelmi politika parlamentarizációja a legláthatóbb következmény. És ez a legfeltűnőbb is. Hiszen a Lisszaboni szerződés előtt a kül nemzetközi kereskedelem igazából egy partnerség függvénye volt. A bizottság és a tanács partnerségének függvénye. Most, hogy a parlamenthez is átkerült, politizálódik a nemzetközi kereskedelem. Ezek a változások ma nyilvánvalóak, hogyha a jelenlegi helyzetet összehasonlítjuk azzal, ami korábban létezett. A Lisszaboni szerződés előtt az Európai Parlamentnek sokkal több hatalma van, mint a nemzeti parlamenteknek volt korábban a tagállamokban. Mert az európai államok kormányainak predominanciája azt jelenti, hogy a kormánypártoknak a parlamentben többségük van. És befolyásolják a döntéseket, a kereskedelmi egyezményeket is. A parlamentek általában csak ráütik pecsétjüket a kormányzat politikájára és elképzelhető, hogy a Nemzeti hát Parlament nem sokat tud a kormánya által vezetett tárgyalásokról. Ez a helyzet itt alapvetően más. Mivel létezik a szerződés, jogunk van információkat kapni lépésről lépésre. A tárgyalások előrehaladásáról. Megjegyezte az egyik felszólaló, hogy nincs parlamenti összeköttetés a végrehajtó és a parlament között, tehát a bizottság és a parlament között, és egy politikai frakció sem as obliged to, to support always the, the commission. Tehát ez, ez az összekötetés hiányzott. Most nagyon közel vagyunk ahhoz a helyzethez, hogy közvetlenül befolyásoljuk a nemzetközi kereskedelmet. Tehát most az amerikai helyzethez is nagyon közel kerültünk. Az egyik legérdekesebb dolog az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a három szerv hogyan reagált a Lisszaboni szerződésre. Mi a parlament, rögtön megragadtuk az összes hatalmunkat, láthatóvá tettük azokat, és hatékonyá. A bizottság nagyon intelligensen járt el, de Höcht biztos meghallgatásától jelezte, hogy érti a helyzetet, együtt működik velünk, nagyon szoros kapcsolatot alakít ki és a tanács véleményem szerint utoljára értette meg a Lisszaboni szerződés lényegét. Na most nem fogom elmondani, hogy milyen tapasztalataim voltak a tanácssal, hogy milyen eredményei voltak a levélváltásra két elnökség alatt, amióta a Lisszaboni szerződés hatályban van, de a tagállamok sem, tagállamok sincsenek tisztában a Lisszaboni szerződés lényegével. Pedig aláírták. Az egyik szakértő jogosan azt mondta, hogy a Lisszaboni szerződés hatalom transferről szól. És aki hatalmat nyer, akkor a másik félt hatalmat veszít. És úgy gondolom, hogy a tagállamok ezt még nem vették észre a tanácsban. Még egy pontra szeretném felhívni figyelmüket, amelyre annyira nem figyeltünk, de vélemény szerint fontos. Ez a kereskedelem, kereskedelmi politika építése. Nem csak megállapodásokról, egyezményekről, jogalkotási kezdeményezésekről van szó hanem a nemzetközi kereskedelmi politika célkitűzéseket, prioritásokat, víziókat fogalmaz meg. Hogy ki fogja ezeket az elemeket alkalmazni a bizottság, a politikai dokumentumaiban és a parlament. A parlamentnek ez informális szerepe, de alapvetően fontos. A parlament az Európai Unió egyik vezető intézménye. És véleményem szerint ez nagyon fontos. Ezért nagyon lényeges az, hogy a bizottság kereskedelmi dokumentumai, például a külföldi befektetésekről nem érthetők azon vita nélkül, amelyet itt a parlamentben korábban lefolytattunk. És ez a vita folytatódik a parlamentben. Ma egy első eszmecsere zajlott, arról, hogy hogyan látjuk a bizottság kereskedelmi politikai anyagait. Tehát ne becsülje senki se alá ezt a szempontot. Tehát, hogy az Európai Uniónak, a parlamentnek és ennek a bizottságnak milyen szerepe van. Még egy változás, nagy változás az volt, hogy a kereskedelmi politika, a nemzetközi kereskedelem nincs elszigetelve. Az Európai Unió külpolitikájának a része. Láthatóvá vált a nemzetközi kereskedelmi politika. Peru és Kolumbia esetében is látjuk -e. Itt a kereskedelmi egyezmények erényeit is láthatjuk most, hiszen figyelnünk kell a nem kereskedelmi szempontokra is. Például az emberi jogokra. Egy dolog az volt, hogy Pakisztánról is hallottunk. A kereskedelmi preferenciák mm, nem függenek össze a kereskedelemmel. Itt ez egy politikai döntés volt, az Európai Unió politikai döntése, hogy segítsen Pakisztánnak, hiszen eh, pusztító árvíz volt ott. Az Európai Unió először használja fel a kereskedelmi politikát eh, rendkívüli segítségre. Ez felvet egy problémát. Ez pedig az, hogy egy ilyen helyzetben kinek van joga kezdeményezni. Hogyha jön mondjuk egy cunami, jön egy földrengés, akkor az Európai Unió ismét ilyen kereskedelmi kezdeményezéseket tesz majd, hogy a EU politikai célkitűzéseit megvalósítsa. A tanács döntését úgy látjuk, hogy ebből egy doktrinát, filozófiát kell kialakítani. És pedig, hogy milyen kritériumokat alkalmazzunk a kereskedelmi mechanizmusokban, hogy a politikai célkitűzéseinket elérjük. This uh, change of the European... És látjuk, hogy minden egyéb aspektus előfordul. Végezetül a legkevésbé észlelt változás a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után a két intézmény között jelentkezett a tanács és a bizottság között. A tanács maga volt az, amely arról döntött, hogy él a kereskedelmi politikával. És magához ragadta volna a kezdeményező szerepet, de ma ez már nem folytatható. A tanács már nem játszhatja itt a főszerepet. A tanács ellenállt, és most pedig eh, a Lisszaboni szerződés kezdem, következményeivel kell élnie. És eh, erről szól a végrehajtási rendelet. Ebben a tekintetben a tanács képes volt otthagyni lábnyomát. A kivételes bánásmód esetében. Főleg a tp átban. Tehát ez vélemény szerint eléggé szerencsétlen volt, de most nem akarom magamat elhallgattatni, hogy megkérdőjelezzem a megoldásokat. Tehát elég sok minden történt. Nagyon kreatív 12 hónap van mögöttünk. Nem panaszkodhatom, hogy hiányzott volna az érdeklődés. A bizottságunk elnöke vagyok, és a bizottság tagjai, és a főtitkárság jó munkát végzett. harcoltunk, hogy megfelelő szerepünk legyen a kereskedelem politikában. Áttekintettük az elmúlt időszakot. from de myself. És élénk levélváltásban is voltunk a bizottsággal, hogy a parlament és a bizottság közötti munkamegosztás olajozottan működjön. korrekt együttműködést alakítottunk ki de Hucht biztossal és az Európai Tanács képviselővel. Tehát nagyon fontos együttműködési formák. Tehát földrengést hozott a Lisszaboni szerződés. Most szeretném megkérni felszólalóinkat, hogy tegyenek záró megjegyzéseket, mondják el, hogy mit tanultak a többi felszólalótól, és akkor így ezzel folytatjuk a munkánkat. Gondolom, hogy van mondani valójuk számunkra. Who? Yes, please. Well, Mr. Chairman, <clears throat> thank you. Just a comment. Elnök úr, köszönöm szépen Tehát az első kérdésre válaszolnék, hogy több adminisztratív támogatásra van szüksége a bizottságnak. Nos, amikor a Lisszaboni szerződést ratifikálták, sokan előrejeleztük, hogy nagy teher terhet ró ez majd a bizottságra, hiszen ugyanolyan mennyiség információt kap, mint a tagállamok. Hát valóban ez a cél, de hogyha ilyen sok információt kapnak, akkor gyakrabban kell találkozni a szakbizottságnak, ugye a tagállamok minden héten találkoznak. Havonta egyszer a tanácsban is találkoznak, de hetente találkoznak a tanácsi formációkban. Ez irányba kell előre lépniük, hatalmas információ mennyisége van, tehát nem az információ megszerzése a kérdés, hanem azt, hogy hogy lehet ezt feldolgozni.